So, dear colleagues, shall we start? Kedves kollégák, kezdjük akkor a szülést. Mindenkinek jó napot kívánok. Hübner asszonynak Lengyelországba kellett utazni a személyes okoknál fogva, úgyhogy én fogok elnökölni ma. Az első napirendi pont a napirend elfogadása hogyha egyetértenek a javasolt változtatásokkal, és ha más kívánság nincs, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintem. yes? Uh, because uh, the Spanish minister will be... Mivel a spanyol miniszter egy kicsit később érkezik, 3 óra 30-kor. A 12-es ponttal kezdjük, Vieni Kirlov úrral, úgyhogy neki szeretném megadni a szót, hogy számoljon be a jelentésről. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Mielőtt rátérnénk a vitára, rövid tájékoztatást szeretnék tartani a jelenlegi helyzetről, ami a strukturális alapok általános szabályzatainak módosítására vonatkozik. Mint ahogy önök is tudják, némi komplikáció lépett fel, ezt mindenki érti. A bizottsági javaslat a plenáris son került bejelentésre, és mi vagyunk a felelős bizottság. Ez lehetővé teszi, hogy hivatalosan az új eljárás keretén belül a Lisszaboni szerződésnek megfelelően kezdjük el a munkát. Mindamellett a kompetenciák konfliktusa fennmarad. A plenárison bejelentetteknek értelmében véleményeznünk kell a vitatott dokumentumot, de az 50-es cikk vonatkozásában a házszabály 50. cikkére gondolok, a Reginek és az Emplenek közösen kell jelentést készítenie. Szakbizottságunkat Hübner asszony képviseli, és nem támogatja ezt a megosztást, mert szeretné, hogyha a Regi volna a felelős bizottság. Sajnos a múlt heti ö, szakbizottsági elnökök értekezletén Strasbourgban nem született döntés, úgyhogy az elnökök értekezletének február 4-én kell majd eldönteni ezt a kérdést. Mivel továbbra is fennáll ez a bizonytalanság, azért részt kíván venni mindenki a jó együttműködés keretén belül ebben a munkában, úgyhogy most második munkadokumentumot szeretnék itt mindenki elé terjeszteni. Az első munkadokumentumot követi ez a második, amely konkrét javaslatokat tartalmaz, és remélem, hogy mélyebb vitát fog szülni a témáról. A célja az, hogy felgyorsítsa a vitát a parlamenten belül erről a témáról, mert a korábbi munkánk megakadt, ahogy ezt mindenki tudja, az öt hónapos késekedés miatt, hiszen a tanácsnak nem sikerült közös megállapodásra jutnia a bizottsági javaslatról. Nagyon remélem, hogy parlamentünk késekedés nélkül lép majd már összeültem a különböző frakciókkal, árnyékjelentéskészítőkkel, készítőkkel, és ebből a szempontból úgy néz ki, hogy megállapodás született. Ami a bizottsági javaslat és a második munkadokumentum tartalmát illeti. Támogatom az egyszerűsítés, a világosabb ö, munka ö, ö, vonatkozó módosítókat. Ugyanis a legfőbb cél az volt, hogy az energiahatékonyság terén pénzügyi eszközöket bocsássunk rendelkezésre, és a megújuló energia területén is, illetve az operatív programok terén kisebb módosítások az éves jelentésen belül is, illetve az állami támogatásos programok, illetve a tagállamok lehetősége, hogy újra felhasználhassanak olyan lehetőségeket, amelyeket nem fedeztek fel a legutolsó auditálás során. Mivel rendkívül komplikáltak a szabályok, amelyek a kedvezményezetteket elrettentik a különböző projektektől, ez persze nem éri el célját olyan időkben, amikor ugye válságos környezetben élünk. A bizottsági második javaslat vonatkozásában úgy ítélem meg, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt, amely kapcsolatban a bizottság nem hivatalos dokumentumot készített, és a tanács jó elhagyta. A 2009-es júliusi dokumentumra utalnék. A 77-es cikkre, az Európai Szociális Alapra illetve a félidős kifizetésekre utalnék. Mint ahogy önök is tudják, a tanácson belül az országok nagy része ellenezte ezt. A 77-es cikk módosítása helyett a 82-es módosított támogatom, hogy olyan országokat segítsünk, amelyeket leginkább sújtott a válság. És a kohéziós alapokba befizetettek 2%-át illetve az Európai Szociális Alap 4%-át bocsássuk rendelkezésükre. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon kevés országot érint ez, de szolidaritásunkról kell tanúbizonyságot tenni, mert őket sújtja leginkább a válság. A 93-as módosított is támogatom, a 2007-es pénzügyi vállalások vonatkozásában. Az új javaslatnak értelmében hat részre oszlik ez, a 2008-2013-as kötelezettségvállalások vonatkozásában ez egyenlőbb elosztást eredményez, és segít a tagállamoknak abban, hogy ne veszítsék el a 2007-es alapokat. Azt hiszem, hogy a tagállamok ezt megvitatták, és ez a legüdvözlendőbb lépés, mert végül is tudjuk azt, hogy 2007 rendkívül nehéz év volt, az operatív programok tekintetében, illetve minden eljárás vonatkozásában, ami ezekre vonatkozik. Remélem, hogy a mai vita a javasolt munka dokumentum alapján a bizottsági javaslatot követi, és ezért gyümölcsözőbb lesz. Szeretném arra ösztönözni a kollégákat, hogy a véleményüket küldjék el nekem, azért, hogy következő ülésen léphessünk tovább. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A koordinátoroknak adnám meg először a szót. Mr. <clears throat> yes, Chairman, I, I would just uh, uh like to, uh, to have some uh, clarification concerning Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy pontot tisztázni az egész dokumentummal, illetve rendelettel kapcsolatban. Talán tévedek, vagy rosszak az információim, de azt gondolom, hogy a legfőbb kérdés az, hogy az általános eljárások keretén belül mi a helyzet, mert tudom, hogy a tanács foglalkozott a kérdéssel, aztán Nízáról Lisszabonra váltottunk, most pedig Lisszabonnak megfelelően dolgozunk, ugye? Úgyhogy az együttdöntés most lépett életbe, és a bizottsági dokumentum alapján, vagy pedig a tanácsi novemberi megállapodás alapján készült ez a dokumentum. Például a híres 100 százalék, tehát szeretném tudni, hogy most mi a helyzet akkor, hogy ne veszek el itt a részletekben hogy most mi alapján dolgozunk, mi az eljárás, amit követünk, és mi lesz ennek az eredménye. Elnézést ezekért a kérdések. Ja, ich möchte auch noch mal, erstens war die Präsentation so, dass man ja wirklich nicht inhaltlich so... Köszönöm szépen. Az első megjegyzésem az volna, hogy olyan tempóba ment a beszámoló, hogy nagyon nehezen lehetett a lényeget követni, gondolom szegény tolmácsoknak is. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy írásos anyagot kaphatnánk erről a dokumentumról, akkor jobban megérthetnénk, hogy mit akart mondani nekünk. A második dolog. Az eljárás, aminek értelmében el kell járnunk, nem egyértelmű. Én a különböző szolgálatoktól kaptam bizonyos információt, ezen kívül az elnökséggel is volt szerencsénk összeülni, úgyhogy a júliusi bizottsági dokumentum alapján fogunk eljárni, ez az egyetlen lehetőség. Ez az előfeltétele ennek a munkának, hogy már a korai szakban fellépjük, fe, felvegyük a kapcsolatot a tanácssal, majd az az elképzelés, hogy jó legyen a tanácsi javaslat. Végre. Mert általában a parlamenti javaslatok a jók. Bár valószínűleg ez alkalommal késlekedni fogunk, és ezt nyilván majd a parlament rovására írják. Úgyhogy, ahogy általában, most is a bizottsági dokumentum alapján dolgozunk, és e végül is nagyon nehéz előre látnunk, hogy mi lesz ezzel a jelentéssel, úgyhogy miért nem inkább jelentéstervezetet terjesztelénk a munkadokumentum helyett. akkor módosításokat tudnánk hozzá beadni, mert ahhoz erre van szükség. És nincs még ö, jelentéstervezetünk. Ez elég sajnálatos, mert az egész eljárás során hónapokat vesztettünk, és majd az Európai Parlamentet fogják hibáztatni ezért. Szerintem ezt egyértelműen meg kell fogalmaznunk. Tehát, én azt szeretném, hogyha a következő történne az eddig elvégzett munka természetesen bekerülhet a jelentéstervezetbe, és nagyon fontos, hogy ez minél hamarabb elkészüljön. Legyen először csak néhány nyelven, persze, hogyha a többi kollega is elfogadja ezt a megoldást, és hogyha az árnyék jelentéskészítők is, akkor ezen jelentés tervezet alapján már elkezdhetjük a munkát, és készíthetünk módosítókat, és elkezdhetünk tényleg lényegében vitázni erről. Már három hónappal elküldtük a javaslatokat, hogy mi milyen javaslatokkal szeretnénk élni a bizottsági dokumentumhoz. Ezek most már írásban is rendelkezésre állnak. De az alap munkadokumentumra van szükség, illetve tudnunk kell azt, hogy milyen eljárás keretén belül történik mindez. Tehát minél előbb legyen jelentéstervezet, és természetesen a bizottsági dokumentum alapján kell, hogy ez elkészüljön. Hogyha kompatibilisek akarunk lenni a tanácsi állásponttal, az előadónak akkor módosítókat kell beadnia ebből a célból. Majd határidőt kell megállapítanunk a módosítók benyújtására, miután hivatalosan beadtuk a jelentéstervezetet, aztán szavaznunk kell, mielőtt még elkezdjük a tárgyalásokat a tanácsa. Ezt az eljárást kell követnünk, mert egyébként még több időt fogunk vesztegetni. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Van Isztároly képviselő úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni Albrecht úr kérdéséhez, a munkadokumentum hivatalos állapotát illetően. Talán azt kellene hangsúlyoznunk, hogy meg kellene mondania nekünk, hogy ezt csomagként kell -e elfogadnunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Meg kellene hallgatnunk a különböző álláspontokat itt, és meg kellene próbálnunk bizonyos elfogadható mértékig módosítani ezeket. Vagy azt is elismerhetjük, hogy szükség van arra, hogy minél előbb a lényegről kezdjünk el tárgyalni, és elképzelhető, hogy úgy döntünk, hogy az általános iránya jó a munkának, főleg a, a, a jelentés bizonyos részeit illetően, és beadhatjuk a módosítókat. Tehát talán az előadónak kellene megmondani nekünk, hogy melyik irányba kíván elindulni. Talán nem akar eltávolodni túlságosan a tanácsi állásponttól. Úgy gondolom, az is fontos, hogy meghallgassuk a bizottságot ezen az ülésen, hogy elmondják nekünk, hogy nekik mi a véleményük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Oró úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy jó dolog, hogyha az egyszerűsítés felé haladunk, de egy megjegyzést szeretnék tenni. Nem vagyok biztos abban, hogy ez óriási hatékonyságot jelentene a nagy környezetvédelmi projektek vonatkozásában, hogy 25 millióról 50 millióra emeljük a minimális költségeket. Nagyon sok ilyen projekt, amely környezetvédelmi, szerintem közép ö, méretű lehet, és úgy gondolom, hogy a 25 milliós küszöb tökéletesen jó volt. Ha csak az 50 milliós projekteket támogatjuk, szerintem nem föltétlenül produktív eredményt fog hozni. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Okay, thank you very Elnök, köszönöm szépen. Kodbánis úr következik. thank you very much. We are talking about the, uh, the two positions. One was a két javaslatról beszélünk. Az egyik egy tanácsi javaslat volt, ami igazából a bizottsági javaslat után következett. Nagyon érdekes lenne megkérdezni a jelentéstevőtől, hogy az ő javaslatában, az ő módosításaiban azt olvashatjuk, mindjárt mondom a módosítás számát, a 11-es számú módosításra gondolok, itt a munkadokumentumban, Tehát a 11-es módosítás a bizottsági javaslatot emeli ki, mi szerint töröljük ezt a részt. Ahogyan én értelmezem, a bizottság és a tanács javaslatai között vannak különbségek a társfinanszírozás tekintetében, a szociális alappal kapcsolatban, ugyanis a szociális alapról esik szó a bizottsági dokumentumban, de az Európai Bizottsági javaslatban 100%-os finanszírozást kérnek 2009-es és 2010-es évekre vonatkozólag, míg a tanács javaslatban, és itt most ugye együtt döntésben vagyunk a tanácssal, ne felejtsük ezt el. Nos, hát a tanácsi javaslatban azt olvashatjuk, hogy ezt az elvet csak akkor lehessen alkalmazni, amennyiben a tagállam, tagállam be tudja bizonyítani, hogy szükségesek ezek az intézkedések a válság megtorlása érdekében. Jó néhány tagállamról van itt szó, akik mondjuk nagyobb előlegeket kaptak, és így tovább. Alapvetően a tanács azt javasolja, hogy a bizottság javaslatát egy kicsikét szűkítsük, ugyanis bizonyítékokkal kell szolgálni, hogyha valaki 100%-os európai bizottsági finanszírozást akar, és bizonyítani kell, hogy itt válság megelőző vagy válság ellenes eszközökről van szó, 2009 és 2010. december 31 éig bezárólag. Ön viszont a módosításában azt javasolja, hogy töröljük a bizottsági javaslatot. Nos, hát ezzel kapcsolatban az én kérdésem az, hogy ön mit javasol? Az, hogy a tanácsi javaslatot vegyük át? A többi kérdés az nem érdekes, de ez nagyon fontos, ugyanis ha ez így van, akkor mi igazából a tanácssal értünk egyet, és a bizottság csak, e, csak akkor fele, fedezheti 100%-át a finanszírozásnak, kettő évről van szó, 2009 és 2010-ről, hogyha a tanács, illetve hogyha a tagállam bizonyítékokkal tudja alátámasztani, hogy, hogy válságellenes intézkedésekre mm, van szükség, és ezért kéri a bizottsági finanszírozást. Tehát ez lenne a kérdésem a raportőrhöz. Szerintem Obrich úr is ugyanezt kérdezte, de én most ezt még egyszer pontosabban rákérdeznék, hogy akkor ön a tanács, a bizottsági javaslatot törölni szeretné, és helyébe beemelni a tanácsi javaslatot? Jól értelmezem, elnök? Igen, kérem, hogy 5 percben a jelentéstevő erre most válaszoljon, mert már itt van a vendégünk és hogyha erre nincsen lehetőség, akkor majd a szavazás után folytathatjuk. Raportőr. Most először is szeretnék elnézést kérni, angolul olvastam végig ezt az anyagot, csak fél óránk van arra, hogy most ezt megtárgyaljuk, de kihangsúlyoztam azt, és el is küldtem az összes kollégáknak, hogy mi a véleményem. A legfontosabb véleményem szerint az, hogy igazából én semmiféle kreativitásról nem tettem tanúbizonyságot, nem adtam hozzá semmit ehhez az anyaghoz, csak egész egyszerűen összegeztem azt, hogy az öt hónap alatt mi történt, és a tanácsi álláspont az éppen most hogyan néz ki. Az én gondolatom az volt, hogy ma ütköztessük a véleményeket, és nézzük meg, hogy hogyan kellene előre haladnunk. Tehát igazából visszakérdezhetnék, hogyan tovább, hogyan folytassuk ezt a munkát. Próbáljunk meg együttműködni ennek a munkadokumentumnak az alapján, mondjuk áprilisig, akkor tudnánk véglegesíteni ezt az anyagot, vagy folytassuk a régi, az új eljárás alatt? Tehát eleve ez egy alapkérdés. Volt ugye először egy fehér könyv, aztán egy korrigált dokumentum a bizottság részéről. Tehát ezeknek az alapján dolgozom én is. Elnézést kérek, Söröder asszony, a parlament és a mi szakbizottságunk semmit sem tett, mert egész egyszerűen vártuk 5 év, 5 hónapon keresztül, hogy a tanács lépjen. Mit is teszek én most? Ugye jelenleg a foglalkoztatási szakbizottság szeretne egy raportört. Ezért neveztem én munkadokumentumnak ezt a dokumentumot, hiszen még az sincs eldöntve, hogy egyáltalán milyen lesz ez az anyag, vagy sem. Nem akarom, hogy közben azonban csak teljenek a hetek, hónapok, és semmi ne történjen. Ezért gondoltam, hogy ma kezdjünk meg egy vitát erről. Aztán egy másik fontos dolog. A 11-es módosítással kapcsolatban. Nagyon világos a helyzet. A bizottság volt az eredeti javaslat megtevője, az új javaslat a tanácstól érkezett, és teljesen világos referencia van erre vonatkozólag, mely államokat érintett leginkább a válság, azok, amelyek 2009-ben a GDP alapú vesztessége 2008-hoz képest kb. 10%-os volt, tehát, kettő, tehát a két év közötti GDP az mínusz 10%-ot mutat. Ezek azok az országok, amelyeket súlyosan érintett a válság. A többi ország egyáltalán nem profitálhat ebből az intézkedésből. Aztán volt ugye még egy kommentár a 25 vagy 50 milliós küszöbb határ, értékhatárral kapcsolatban. Ezt a bizottság javasolta először. Bizonyos tagállamok ugyanis agályakat emeltek, ezért is javasolta ezt a közös szintet a bizottság. Nem tudom, hogy ez jó gondolata vagy sem, ezt nekünk kell majd itt eldöntenünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy február 22-én fogjuk a jelentéstervezetet megvitatni. Yeah. Okay. Welcome, Mr. Minister, on behalf of our committee. Uh... Miniszter úr, Carlos Okana, a tanács soros elnökségének nevében fogja ismertetni a spanyol soros elnökség prioritásait és jogalkotási programját a kohéziós politika, regionális és kohéziós politikák tekintetében. Miniszter úr, öné a szó. Señorías, comparezco ante esta comisión de... Kedves eh, parlamenti képviselők! Szeretnék a regionális politikáról beszélni, és a spanyol elnökség prioritásait eh, bemutatni. Három fontos gondolatra szeretnék most utalni a regionális politikán belül. A kohéziós politika jövője, valamint a területi szempontok integrációja a kohéziós politikába. Ahogyan ez logikus is ilyenkor, ezeket a gondolatokat fogjuk a spanyol soros elnökség alatt megvitatni. Nézzük először a kohéziós politika jövőjét. Ebben a szemeszterben és gondolom a következő két soros elnökség alatt is, a kohéziós politika jövője rendkívül fontos lesz, és nagyon sok vita lesz erről a prioritások szempontjából és a célok tekintetében egyaránt. Európa most éppen gazdasági recessziót él meg az utóbbi évtizedek legsúlyosabbját, ami azt mutatja, hogy nagyon sok strukturális probléma mutatkozik regionális és nemzeti szinten, függetlenül attól, hogy mennyire fejlett gazdaságilag vagy szociálisan az adott tagállam. Ez azt is jelenti, hogy figyelembe kell majd venni mindezeket a szempontokat, akkor, amikor a jövő kohéziós politikáját megvitatjuk. Ez a válság bemutatja azt is, hogy szükséges strukturális változtatásokat eszközölni, amelyek lehetővé teszik majd a tagállamok és a régiók számára, hogy a kihívásokkal meg tudjanak küzdeni, és le tudják küzdeni a válságot. Ez a válság rámutatott arra is, hogy szükséges, hogy anticipáljuk a helyzeteket, és rövid távon tudjunk reagálni a válsághelyzetekre. Akár gazdasági válságokra gondolunk, olyanokra, amilyen ez a mostani is. Tudom, hogy ezek aszimmetrikus módon sújtják a régiókat. De az is igaz, hogy a tagállamok közötti kohéziót növelni kellene a jövőben. Az is elképzelhető, hogy a következő időkben a konvergencia csökkenni fog a konvergencia mértéke az európai régiók és tagállamok között. Főként a lassabb gazdasági növekedés, a kevesebb befektetés miatt és a nagyobb költségvetési hiányok miatt elképzelhető, hogy a konvergencia, a konvergencia a gazdasági értelemben veszít a lendületéből a jövőben. Szükséges ezért, hogy strukturális változtatásokat eszközöljünk, és bizonyos tagállamok lehet, hogy ezt meg is fogják tenni, lehet, hogy más tagállamok azonban nem fognak élni ezzel a lehetőséggel. Tehát a gazdasági fejlesztés egy zöldebb jövőt is magában rejt. Ez a válság lehetőséget nyújt most arra is, hogy fenntarthatóbb jövőt építsünk ki magunknak. Figyelembe kell venni tehát mindezeket akkor, amikor a kohéziós politika jövőjéről beszélünk. És az is világos, hogy továbbra is a strukturális politikák, illetve a kohéziós politikák Európa jövőjének építésében részt fognak venni. A múltban voltak negatív hatások hiszen azok, az ország, azok a régiók, amelyek legkevésbé fejlettek, azokat erősebben sújtják a válságok is. Talán pont azért, mert a termelési kapacitásaik alacsonyabbak, és nagyobb a munkanélküliség is, pontosan ezekben az időkben a kohéziós politikának segítenie kell az, hogy kiegyensúlyozott helyzet alakuljon ki. A konvergenciát kell támogatni, ezt Európa azért is teszi meg, mert ez fontos stabilitást ad Európa régióinak és országainak. A belső piac és a normák mélyebb ismerete európai szinten a piac további liberalizációját lehetővé teszi. A szolidaritást, az integrációt, a kohéziót és Európa versenyképességét kell tehát növelnünk, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az unió kevésbé a gazdag régióit integráljuk, és, kom- és konvergencia alakuljon ki ebből a szempontból is. Az Európai Unió stratégiája 2020-ra azt követeli meg, hogy figyelembe vegyük a jövő politikáit, meg kell reformálni tehát ezeket a politikákat, és most a tudásalapú társadalom, valamint a zöldebb gazdaság és a szociális integráció szempontjait kell előre mozdítanunk. Ezeknek a politikáknak a 2020-ra szóló stratégiának szívét kell, hogy képezzék, ahogyan a Lisszaboni stratégiában is ezeket olvashatjuk. Az infrastruktúrális beruházások is rendkívül fontosak, hiszen ezek nagyon sok tagállamban beruházásokat jelentenek, és a K plusz F beruházások is egyre fontosabb szerepet kapnak a kohéziós politikán belül. Nem szabad azonban elfelejtenünk a fenntarthatósághoz köthető kérdéseket, mint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások. Fontos az is, hogy a kiadásokat a 2020-as stratégia értelmében ne csak nemzeti szinten, hanem regionális szinten is kezelni tudjuk, hiszen nagyon sok olyan régió van, amelynek privilegizált a helyzete, hogy a strukturális politikákat, illetve a kohéziós politikákat regionális szinten megvalósítsák. Nagyon fontos az, hogy kialakult az elmúlt évek során egyfajta vérellátás regionális szinten, és ezt meg kell őrizni. Helyi és regionális szinten egyaránt. Ezt a tudást, ezt a tapasztalatot ki kell használnunk, amennyire csak lehet a jövőben is. Az egyik legfontosabb kulcskérdés az új kohéziós politikák kidolgozásánál a célok meghatározása, ami a konvergencia kritériumokat illeti. Jelenleg mindenki egyetért azzal, hogy ezt továbbra is folytatni kell, úgyhogy ebből a szempontból nem kell módosításokat eszközölni. Eléggé hatékony már most is a rendszer. Fontos és megfontolandó, a konvergencia cél szempontjából. Nagyon nagy különböző lehetőségek nyílnak a finanszírozás tekintetében, de nagyon sok új kihívás is van, gondolok például arra, hogy a éghajlatváltozás, a demográfiai helyzet bizonyos, hely, bizonyos régiókban nagyon aggasztó. Éppen ezért fontos lenne ezeket megvizsgálni, olyan szempontból, hogy a regionális politika továbbra is hatékony eszköze ezen kihívások elleni harcban. Más szempontból pedig arra is emlékeztetni kell, hogy a költségvetési szempontok is rá fogják nyomni bélyegüket a helyzetre nagyon sok országban. Éppen ezért a források újraosztása nehézkes, hiszen a források maguk is szűkössé váltak. Ugyanakkor nagyon sokfajta tevékenységet kell folytatnunk a konvergencia célkitűzés megvalósítása érdekében. Aztán vannak a konvergencia célkitűzésből éppen kieső régiók, őrájuk is oda kell figyelni a következő programozási időszakban. Garantálni kell ezen országoknak a harmonikus fejlődését, és ezért fokozatosan kell őket kivezetni a konvergencia célcsoportból, hogy ne legyenek túl hirtelen változások, és hogy valamiféle finanszírozási vagy pénzügyi stabilitást is biztosítsunk ezeknek az országoknak. A jelenlegi programozási időszak után jön a az átmeneti időszak, és a legnagyobb finanszírozási eszközök az első periódusra vonatkoznak. Ez pedig lehetővé tette azt is, hogy odafigyeljünk ezekre a régiókra mélyebben. Persze vannak itt phasing in és a phasing out kapcsolatban nagy problémák, de mégis nem szabadna a konvergencia célkitűzésből ezeknek a régióknak a kivezetését, tehát a kivezetés alatt ezeket magukra hagyni, ezeket a régiókat segíteni kell, tehát az átmeneti időszakokat, hiszen 2014 és 2020 között nem szabad, hogy hirtelen elzárjuk a csapokat bizonyos régiók számára. Ami az általános foglalkoztatottsági célkitűzést illeti, hát ez a versenyképességhez köthető, és A tudás alapú társadalom megvalósítása itt a fő cél, területi szinten, illetve a hozzáférhetőség megteremtése. Tehát nagyon fontos lenne az emberi erőforrásokba való befektetés a jobb foglalkoztatottsági adatok elérése érdekében. Körülbelül az európai régiók egyharmada vesz majd részt ebben a célkitűzésben. Tehát a 2020-as stratégia szempontjából prioritást élveznek ezek a kérdések a foglalkoztatottsághoz kötve. A konvergencia régiók a lehető leghatékonyabban kell, hogy felhasználják a forrásokat, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a kohéziós politika megpróbálja a régióban rejlő lehetőségeket kiaknázni, és a szociális marginalizációt megakadályozni. 2014 és 2020 között ebben a célkitűzésben nagyon különböző fejlettségű szintű régiók fognak részt venni. A jelenlegi helyzetben, hogyha valamelyik régió a konvergencia célkitűzésben nem tartozhat, akkor a akkor ebbe a célkitűzésbe tartozhat, tehát a foglalkoztatottságba. Kettő kizárja egymást, GDP alapú a meghatározás, lesznek nagyon különböző régiók, olyanok, amelyek között a mm, GDP alapú különbség akár 100, 100 vagy 200 százalékos is lehet. az egyfőre eső GDP-ben való a különbségek miatt szegmenseket kell majd a célkitűzésen belül kialakítani, mert világos az, hogy egy alacsonyabb GDP régió inkább a konvergencia célkitűzéshez hasonlóbb célokkal kell, hogy megküzdjön, mint, mint a foglalkoztatottsághoz köthető célokkal bizonyos garanciákat kell adnunk, pénzügyi értelemben például, ezt pedig akkor lehet megvalósítani, hogyha a különböző célkitűzések területi kohézió alá fognak tartozni. Nagyon fontos tehát az egyszerűsítés administratív szempontból, hiszen rengeteg lesz az érintett fél, rengetegen vesznek részt a programokban, különböző régiók, különböző országok. És nagyon heterogén jellegűek maguk a projektek is. Hogyha különböző fejezeteket megvizsgáljuk a célkitűzésen belül, akkor nagyon érdekes dolgokat láthatunk, például a határon átnyúló együttműködés szempontjából figyelembe kell venni az összes résztvevő régió kihívásai, és ezért horizontális egyeztetésre van szükség más célkitűzésekkel, illetve más ágazati politikákkal is. Függőleges, tehát vertikális elemzéseket is végeznünk kell. A határon átnyúló együttműködés nem csak pénzügyi szempontból, hanem administratív kapacitások szempontjából is megfontolandó. Ebből a szempontból tehát a területeket meg kell tudni, definiálni kell tudni. Olyan területekre gondolunk itt, amelyekben egy adott programot meg lehet valósítani. Nagyon fontos tehát az, hogy minden egyes régió a többi európai régióval összhangban tudjon fejlődni, és nagyobb hatékonysággal, illetve egyszerűbb adminisztrációval valósulhassanak meg a projektek. Összetett programokról van szó, de az biztos, hogy a hatékonyság határokon átnyúló projektek esetében nagyobb lesz, és ehhez megfelelő mutatószámok kidolgozására van szükség. És végül hadd mondjam el, hogy a régiók közötti együttműködést is a területi kohézió eszközévé kell tenni, ennek szolgálatába kell állítani, hiszen az a cél, hogy egymás mellett fekvő régió különböző, illetve hogy egységes célok érdekében tudjanak dolgozni regionális és helyi önkormányzatok is részt tudjanak venni a munkában és a projektek lebonyolításában. Aztán területi kohézió cél. A jövőben nagyon fontos ez a területi szempont hangsúlyozása. A Lisszaboni Szerződés 3. Három, 3-as cikkében azt olvashatjuk, hogy a területi kohézió a jövő kohéziós politikájának sarokkövévé válik a gazdasági és szociális kohézión kívül. Ugye ez a fajta aszimmetrikus megközelítés az Európai Unión belül nagyon fontossá válik, és ezzel a koncepcióval kapcsolatban rengeteg új vita került napvilágra. 2008. októberében az Európai Bizottság egy zöld könyvet adott ki, óriási közvitát generálva a területi kohézió megvalósításáról, illetve az ehhez köthető politikáról. Itt négy fontos elemről van szó, a területek közötti együttműködés, az integráció erősítése, azután másodszorban a városok élhetőségének javítása, valamint a területi kohézió erősítése ebből a szempontból is, harmadsorban nagyobb együttműködés, és végül együtt, adatgyűjtés és ezek elemzése, empirikus adatok elemzése. Végül a spanyol elnökség folytatni fogja ezeket a vitákat, és szeretné, hogyha ezek az elvek gyakorlatba átültetődnének. A harmadik gondolat az egyszerűsítése irányul. Ez kulcsfontosságú, hogyha az elkövetkezendő hónapok során elemezni kívánjuk a helyzetet. A kohéziós politikára vonatkozó rendeletekre vonatkozik ez elsősorban, és természetesen a menedzsmentre, az ellenőrzése is oda kell figyelnünk. A jelenlegi helyzet rendkívül komplikált, és ezen a területen óriási a teher. A gazdasági fejlődés elérése céljából, amely a kohéziós politika háttere rendkívül fontos erőfeszítéseket kell tenni. rendkívül komplex eh, ez a terület, és nem föltétlenül ö, történt itt előrelépés úgy, ö, ahogyan a közösségi alapokat kezelték eddig. Aztán Természetesen nem szabad elfeledkeznünk a strukturális alapok befektetéseiről, azokról a pénzekről, amelyek a közösségből származnak, és itt hiányoznak a kapcsolatok. Persze nagyon nehéz a befektetés és a finanszírozás között kapcsolatot teremteni évek során, főleg, hogyha már hosszabb idő eltelt a beruházást követően, és hogyha a visszafizetés az alapokból úgy történik, hogy nem föltétlenül értük el a célokat. Hogyha késedelmes kifizetés történik, akkor ez a cash flow-ra is hatással van, és nyilván ez még más területeken is kifejti hatását. A probléma még komolyabb akkor, hogyha a költségvetés kisebb. Nagyon nehéz más hitelhez jutni, a válság miatt, mert más költségek is felmerülnek, és ezek közül nem kevés, igen magas. Ez azt jelenti, hogy a költségek nem föltétlenül visszafizethetők. Ugye ott van ez a 10%-os probléma. Aztán a további költségek további növekedése, illetve az, hogy egyre késedelmesebb a kifizetés. Nincs bizonyíték annak, hogy az ellenőrzések számának növelésével jobban kerültek elköltésre a pénzek. Legalábbis a 2008-as auditból nem ez derült ki. Nem föltétlenül hatékonyabbak voltak az ellenőrzéseknek köszönhetően a pénzek elköltései. Úgyhogy igen, oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik, de ugyanakkor arra is, hogy a célokat elérjük-e velük. Nem szabad túlzásba vinni az ellenőrzéseket, ami azt jelenteni, hogy inkább az ellenőrzési feltételeknek akarnak az emberek eleget tenni, mint a célok elérésének. A számvevőszék azt találta, hogy a legtöbb esetben nem voltak szabálysértések, voltak persze hibák, de nagyobb szabálysértések nem. A hibákat nem lehet csalásnak nevezni. Legalábbis a számbevőszék nem talált ilyen esetet, annak ellenére, hogy elég sok hibát találtak bizonyos esetben, esetekben. A számbevőszék jelentése értelmében ezek a hibák néha hibás szabályalkalmazást eredményeztek, melyek hát eléggé összetettek nyilván, és abban, csak abban az esetben, hogy tényleg csalás ö, veszélye forgott fenn az alapok felhasználása esetén, akkor kell fellépni, és ez igen ritkán fordul elő. Úgyhogy több tennivalónk is van még az egyszerűsítés terén. Nyilván szigorúan kell a szabályokat alkalmazni, és pillanatnyilag az Európai Parlament a strukturális alapok általános felhasználási szabályzatát vizsgálja. A tanácsal együtt kell ezt napirendre tűzni. Az Európai Parlamenti intézkedések célja az, hogy rugalmasabb legyen az egész eljárás, és ugyanakkor szigorúan alkalmazzák a szabályokat. A költségvetési helyzetet is figyelembe kell venni a tagállamokban, és bizonyára önök is tudják, hogy ezek az intézkedések nem csak az adott gazdasági helyzetet kell, hogy figyelembe vegyék, hanem a likviditást is, mert nyilvánvalóan ezeket az intézkedéseket a lehető gyorsa, a leggyorsabban kell módosítani. További jogalkotói csomagok születnek majd a bizottság javaslatai alapján, bár nem az idén, hanem majd a program vége felé. A spanyol elnökség egyik prioritása, hogy folytassa a munkát ezen a területen, és még akkor is, hogyha nem sikerül most ebben az időszakban módosítani a szabályokat, mindenképpen meg kell teremteni a megfelelő alapokat ahhoz, hogy a jövőben ez lehetséges legyen. Most pedig végezetül rátérhetnék egy olyan dologra, amely nem biztos, hogy a vita középpontjában áll, de fontos lehet. a struktúrális alapok szabályának 30. cikke. A spanyol elnökség során legkésőbb áprilisban a tagállamokkal együtt a 2009-es jelentésben foglalkozni kíván ezzel. A jelentések azzal foglalkoznak, hogy az alapok programja megvalósult-e, az általános célokat sikerült-e elérni, és ebben a jelentésben részletekkel, részletesen ö, kitérünk mindenre, illetve a végső következtetéseket ö, 2010. júliusában vonjunk le. A spanyol elnökség egyik prioritása a kohéziós politika vitája lesz. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy hat hónapos elnökségünk tulajdonképpen nagy lehetőség arra, hogy a kohéziós politika potenciális lehetőségeire rámutassunk. A stratégiai jelentés elemzése hozzájárulhat a jövőbeli kohéziós politika kialakításához, a következő pénzügyi terv keretén belül. A spanyol elnökség során lesz egy február 19-i ülés Szaragoszában, ahol a kohéziós politika jövőjéről, a, teritori, a területi kohézióról lesz szó, illetve a kohéziós politikák egyszerűsítési lehetőségeiről. Ahogy láthatják, ezek a legfőbb témák, amelyek felvetődnek a kohéziós politika keretén belül. Visszatérve az előzőekben elmondottakhoz, nagyon jó lenne, hogyha a kommunikációs politikára is odafigyelhetne a spanyol elnökség, és aktívabban együttműködhetnénk. Az önök szakbizottsága nagyon fontos, különösen fontos a spanyol elnökség számára, főleg Azért, mert ezen a területen rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. Hiszem, hogy Spanyolország nagyon jó példa, hiszen kiváló eredményeket ért el a kohéziós politika végrehajtása terén, azért, mert megfelelően járt el. Azt szeretnénk azonban, ha a kohéziós politika az egész Európai Unióban sikeres lenne. Nyilván Spanyolországban is sok mindent kell módosítani, hiszen Lisszabon lépett életbe, és az Európai Parlament szerepe nagyobb lett ahhoz képest, amikor a kohéziós politikákat kialakították. Ezért szeretném felajánlani együttműködési készségünket önökkel, vizsgáljuk meg a strukturális alapokat, és nagyon remélem, hogy minden, amivel foglalkozni fognak, sikeres lesz. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Thank you very much for presenting us the Elnök, köszönöm szépen. Spanish presidency on the regional and cohesion policy. And now I... Hogy beszámolt nekünk a kohéziós politikával kapcsolatos programjukról a spanyol elnökség során. Most pedig megnyitom a vitát. Elsőnek Rói úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul fog beszélni. Említette Spanyolország tapasztalatait, és nyilvánvaló, hogy Spanyolországnak nagyon nagy tapasztalatai vannak a kohézió terén. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ön hivatott arra, hogy felmérje a területi kohéziós tevékenység hatását Spanyolország területén. A kérdésem a következő. Tekintettel arra, hogy a Lisszaboni szerződés most lépett hatályba. Az Európai Parlament most már a szavazás, a konzultáció során más pozícióba került. Például a miniszterek tanácsa esetleg nyomás alá akarja helyezni az Európai Parlamentet, én azonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az alapvető vita lefolyjon arról, hogy az ilyen viták során milyen kapcsolatok vannak. Azt hiszem, hogy a tanács és a parlament kapcsolatában vannak hézagok. Van -e esetleg javaslata a szaragozai e, e, e, folyamattal kapcsolatban? A parlament szerepét illetően Másodszorban a 2020-as EU stratégiát illetően igen ö, egyértelműen pozitívan nyilatkozott. Azt hiszem sokan egyetértünk abban, hogy a tanácsnak és a bizottságnak kell ö, a körvonalait megfogalmaznia ennek az elképzelésnek, és aztán ö, felruházni mindenféle tartalommal mindezt. A dokumentumból azonban ez egyértelműen nem derül ki. Hogyha a 2020-as dokumentumról ö, kell ö, beszélnünk, ö, csak azt tudom mondani, hogy reng- nagyon jó dokumentum ez, de egyáltalán nincs utalás a parlamentre az új Lisszaboni szerződés értelmében. Úgyhogy ön említette a csúcsot és annak eredményét, ö, a célokat, de eszközökre is van szükség mindezek eléréséhez. Úgyhogy pillanatilag az a benyomásunk, hogy a célok igen ambíciózusak, de azt nem igazán tudjuk, hogy mi történik itt a mindennapi munka során, a kohéziós területen. Úgyhogy szerintem e, erről azért jó lenne, ha néhány szót szólna, mindannyian örülnénk ennek. Miniszter úr, kérem, hallgasson meg először két-három kérdést, és utána válaszoljon. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, bevezetőjét. Nagyon örülök, hogy ezt a vitát lefolytatjuk a mai napon. Arról beszéltünk, hogy a kohéziós politikának mit is kell jelentenie most vagy a jövőben. És szerintem ez sokat segít a parlamentnek. Nagyon jó, hogyha előttünk áll a spanyol példa a kohéziós politika átvételetenén. Nagyon örülök, hogy felvetette az eljárások egyszerűsítésének problematikáját. Szeretnék azonban egy kérdést föltenni önnek ehhez kapcsolódóan. Jelenleg ezzel kapcsolatban a parlamenten belül a minimális változót keressük. Ugyanis a tanács időtlen idők óta nem tudott dönteni azzal kapcsolatban, hogy mi áll rendelkezésre. Aztán a bizottság javasolt, azzal nem történt semmi, visszavonták, aztán újabb javaslat született, és Van Roy úr, ahogy említette, most a parlamentben olyan helyzetbe kerültünk, hogy hozzájárulhatunk ehhez. Mi is. Mert. Szeretnénk, hogyha mindez most már a régiókban is tükröződne. Ugyanakkor azonban nem igazán sikerült még egyszerűsített eljárást kidolgoznunk itt, vagy minden feltételet megteremtenünk. Elnézését kérem, de azt nem említette, hogy üljünk össze, és találjunk egyszerűbb eljárásokat, hogy a pénzek könnyebben eljuthassanak, és gyorsabban a régiókba azokhoz, akiknek szüksége is van rá. Úgyhogy el tudnám mondani nekem, hogy a spanyol elnökség során születik-e majd ilyen javaslat, hogy a jövőben szélesebb körű közösségi alapokra helyezhessük majd ezt az eljárást. Köszönöm. Még egy kérdés, és aztán válaszolhat miniszter úr. Köszönöm szépen. Egy igen gyakorlati jellegű kérdésem lenne pusztán. Igen, konstruktív megoldásokat vetett fel, amikor a 2013 utáni időszakra utalt. Engem viszont az érdekelne, hogy spanyol, tanácsi javaslatokról van szó, vagy pedig arról, amit az elkövetkezendő hat hónap során tenni fognak a tanácsi munkacsoportban, hogy előkészítsék a 2013 utáni időszakot. Úgyhogy ezt szeretném tudni, hogy spanyol álláspontról van szó, ez valami célkitűzés, vagy pedig valamilyen kompromisszumos lehetőséget is magában rejt, amit a tanácson belül el lehetne érni. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy A 2013 utáni időszakban a reformok kidolgozására lesz-e valamilyen munkacsoport, és az elnökség végén összefoglalják -e ez elért eredményeket, vagy pontosan mik a céljaik ezzel kapcsolatban? Elnök, miniszter úr, kérem válaszoljon. Muchas gracias por sus Nagyon köszönöm mindkettőjüknek a megjegyzéseket. Tiene que ver con el... Először Van Nistelrooy úrnak. Az első kérdése az Európai Parlament szerepére utalt a kohéziós politika finanszírozását illetően. Először is azt mondanám, hogy az együttműködés alapvetően fontos. Kiinduló pontja az új alapszabályok kidolgozásának, amelyek majd ezt az együttműködést lehetővé teszik. Ami a konkrét céljainkat illeti, a spanyol elnökség során eladásomban próbáltam ezeket összegezni, amelyeket a szaragózai ülésen fogunk ismertetni, és természetesen erre meghívást kapott az Európai Parlament is. Természetesen a szándékunk az, hogy a konzultációban teljes mértékű szerepet vállaljanak, akárcsak a 2020-as stratégiában, mert már is látjuk a hibáit ennek, akár csak a kohéziós politika hibáit. Úgyhogy elköteleztük magunkat amellett, hogy ezeket kiavítsuk. És azon az ülésen, amelyről most beszéltem, kiváló lehetőség nyílik majd arra, hogy az együttműködést előkészítsük. Szeretném ismételten elmondani, hogy az Európai Parlamentet természetesen meghívtuk erre az ülésre, és nagyon reméljük, hogy el is jönnek majd. Ami az e- egyszerűsítést illeti, még egyszer hadd mondjam el, hogy a februári ö, napirendünkön van egy másik téma is. Ez nyilván a spanyol ö, elnökség ö, által megfogalmazott szabály, ez kétségtelen. Én azt hiszem, úgy beszélhetek, mint aki nemzeti költségvetéssel foglalkozott, és nekem is igen szigorú szabályoknak kellett megfelelni, akár számbevőszékieknek is, akár csak az Európai Parlamentnek. És az Európai Unió nagyon sok országában igen nagy költségvetéshez vagyunk szokva, amit igenis megfelelően kell kezelni. És igen kemény ö, számbevőszéki szabályoknak kell megfelelnünk, akár csak az Európai Parlamentnek nálunk is vannak olyan költségvetések, ahol óriási területek is vannak, de mindig a lehető leghatékonyabban próbáljuk mindezt megtenni. És mivel nemzeti szinten sikerre jártunk, bízom abban, hogy ugyanígy fog ez történni az Európai Unió szintjén is. Az eljárások közül már sok évek óta működik, úgyhogy szerintem európai szinten is hasonlóképpen kell eljárnunk. A spanyol tapasztalatok alapján azt mondanám, hogy azért nyilván van még tennivalónk. Azt gondolom fontos, hogy a kritériumok és a szabályok a továbbiakban is szigorúak legyenek, de ugyanakkor nem szabad, hogy ezek miatt a végrehajtás jelentősen késlekedjen. Ezt persze nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Mind a mellett persze nagyon fontos téma mindez. Úgyhogy még egyszer nagyon várom Önöket februárban Szárakózában, ahol részletesen kivesészhetjük majd ezeket a témákat. Harmadsorban. Ami előadásom lényegét illeti, mert ahogy, em, ahogy említettem, a spanyol javaslatot próbáltam önök elé tárni, a nem hivatalos miniszteri ülésen is erről lesz szó februárban, ahol is a spanyol elnökség prioritásairól is szó lesz, sőt, elsősorban arról. Nyilvánvaló, az önök szakbizottsága is ezekkel a prioritásokkal fog foglalkozni, és nagyon várjuk ezt a szoros együttműködést. Az elnök, elnök nagyon nagyon szépen köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy még valaki hozzá kíván ezt szólni, hogyha nem, akkor le fogjuk most zárni ezt a napirendi pontot. ez úr azonban még előtte szót kap. Mulțumesc. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului uh, ministru pentru prezentare. Köszönöm szépen a prezentációt, miniszter úr. Amennyiben jól láttam, nagyon ambiciózusak a spanyol elnökség prioritásai, és azt mutatják, hogy önök a legfontosabb kérdésekre próbálnak koncentrálni, amelyeket egyébként az Európai Parlament és különösképpen a mi szakbizottságunk is meg szokott tárgyalni a válságról beszélt és annak hatásairól. Nos, hát ebben a kontextusban szeretném feltenni azt a kérdést, hogy a prioritásokon felül a spanyol elnökség a következő hat hónapra terveze konkrét tevékenységeket, amelyek azokra az országokra irányulnak, amelyek nagyon megszenvedték a válságot. Ami pedig a 2020-as, tehát a 2020-as stratégiát illeti, Ahogyan ön is tudja, ebben a stratégiában az önkormányzatokról egyáltalán nem esik só, sajnos. Éppen ezért, miniszter úr, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ön úgy gondolja-e, hogy tudnak valamit tenni ezzel a problémával kapcsolatban, főként akkor, hogyha a soros elnökség a kormányzás különböző szintjein határozza meg a célokat, és igazából az önkormányzatok nélkül ezek a célok nem tölthetik be a hozzájuk fűzött reményeket. Tudna válaszolni ezekre a kérdésekre? Köszönöm. Okay, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Kuzsák úr. Vážený pane ministře, já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci vašich. Szeretném megköszönni a prioritások bemutatását és szeretnék néhány gondolatra visszatérni. Ön beszélt az ellenőrzésekről. Az én véleményem szerint ez még megnehezíti a finanszírozások kérvényezőinek életét. Éppen ezért szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ön mit gondol arról, hogy az egyes ellenőrzések módszerét hogyan lehetne elismertetni. Természetesen ugyan azonos adatokra van szükségünk, de hát mindez nagyon megnehezíti a kérvényezők életét. Lehet, hogy ebből a szempontból is segítséget nyújthatnánk, és le lehetne egyszerűsíteni az administratív eljárásokat. És aztán még egy utolsó kérdés. Mit gondol ön arról, hogy hogyan lehetne a rugalmasságot növelni, hiszen hogyha változnak a feltételek, például egy pénzügyi válság idején, akkor nagyon gyorsan kell lépni, mik azok a mechanizmusok, amelyek segíthetik a rugalmasság növelését. Köszönöm. Okay, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Deli asszony, és azután a miniszter úr a válaszokkal. Ah. Uh, merci. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ön a szegénység elleni, illetve a szociális marginalizáció elleni év, vagy küzdelem éve ez. 80 millió európai állampolgár él a szegénységi küszöb alatt. Tehát egy ötöde az európai polgároknak szegény. Ébből fakad a szociális biztonság és a környezeti biztonság kérdése. Talán az egyik legnagyobb kérdés az energia bizonytalanság, amely hozzáad az európai szegénységhez, hiszen az európai háztartások nagy része nehezen tudja kifűteni lakását, legalábbis megfelelő áron. És hallgattam José Luis Zapatero beszédét a múlt héten Strasbourgban, aki arról beszélt, hogy közös energiapiacra van szükség, ami az energiát, az energiafüggőséget csökkenteni. 2007-ben a spanyol lakásügyi miniszter az európai miniszteri találkozók arról beszélt, hogy javítani kellene a lakás feltételeket Európában. 100 ezer európai, illetve spanyol diák kérdezte egy tüntetés során, hogy ebből mi lesz, és az energiafüggőség, az energiabizonytalanság központi problémát jelent. Az az én kérdésem, hogy az energiabiztonság, illetve az energiafüggőség kérdésében mit gondol ön konkrétan tenni a 2020-as stratégia szempontjából, és mit kíván ön konkrét, konkrétan tenni a szegénység elleni küzdelem területén, és végül az energiabizonytalanság problémájára milyen választ kíván adni, már csak azért is, mert néhány hónapon belül került sor majd a lakásügyi és urbanizációs miniszterek ülésére Toledóban, június 21-én és 22-én, tehát hogy ott konkrétan a spanyol elnökség milyen eszközöket fog javasolni az energia bizonytalanság elleni harc miatt. És aztán szeretnék még a marginalizáltokról is beszélni, hiszen vannak gazdag régiók, például Párizs, de ezen belül is óriásiak az ellentétek, például a szegénység szempontjából. Tehát hogyan fognak önök a régió prioritásai szerint pénzt injektálni ezekbe a rendszerekbe. Thank you very much. Mr. Minister, you have the floor. Miniszter úr, önni a szó. És még egyszer, nagyon örülnék annak, hogyha a lehető legrövidebben tudna, de velősen választ adni. Köszönöm szépen megpróbálok nagyon röviden válaszolni, ahogyan azt az elnök is kérte. Az első kérdés úgy hangzott, hogy milyen konkrét intézkedéseket tervezünk a válság elleni harc területén. Legyünk realisták. Több forrást nem tudunk előteremteni. Persze ez nagyon jó lenne, de ez nem lehetséges. Már az is jó lenne, hogyha egyáltalán a rendelkezésre álló forrásokat teljes mértékben ki tudnánk használni. Tehát azt kellene elérni, hogy ezek a források ezek valóban odaérkezzenek el, ahol szükség van rájuk. Ez egy olyan cél, amelyet mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Garantálni tehát, hogy a kohéziós politikát 100%-ban felhasználhatóvá tudjuk tenni. Azután regionális és helyi önkormányzati részvétel, az én hazám nagyon decentralizált adminisztrációval rendelkezik, és ettől függetlenül nagyon jól működik ez az ország. Tehát teljes mértékben egyetértek önnel, valóban arra van szükség, hogy ezt az intézményi ellátottságot helyi szinten javítsuk. Tehát olyan létező mechanizmusokat kell továbbfejleszteni, amelyek lehetővé teszik, hogy többszintű demokráciát hozzunk létre statisztikai ellenőrzések. Nos, hát azt szeretnénk, hogyha, a, hogyha reprezentatívá válnának a statisztikai ellenőrzések. Lehet, hogy egy kicsikét technikailag tűnik ez, amit én most mondok, hiszen itt statisztikáról van szó, de igazából mi azt szeretnénk, hogyha a minta, a statisztikai minta korrekt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 A két utolsó kérdésre nem tudok választ adni, hiszen ezek nem tartoznak az én hatáskörömbe, hiszen tudjuk, hogy létezik az energia probléma, de ez azt hiszem, hogy nem az én hatáskörömbe tartozik. De annyit azért el tudok mondani, hogy Spanyolország különböző intézkedéseket tervez ezen problémák megfékezésére, ahogyan azra rákérdezett a kérdező hölgy is, hát a spanyol minisztertanács elnöke a belső piac fejlesztését szeretné az energiapiacok területén is megvalósítani, hiszen így lehet az energiától való függőség, illetve bizonytalanság problémáját megoldani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most még lesz három kérdés. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh... Igen, elnök úr, lenne néhány kérdésem, kettő vagy három. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy a spanyol elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy a kohéziós politikában vállalt kötelezettségek nehogy meghiúsuljanak a költségvetési, illetve általános gazdasági válság miatt, hanem a jövő szempontjából is fontos ezeket konszolidálni, hiszen csak így lehet helyes politikát folytatni. Második kérdésem a makrorégiók. A balti tengeri makrorégióról beszéltünk a svéd elnökség el alatt, aztán a magyar elnökség alatt a Duna makrorégióról esik szó majd sokat. Tehát ez egy fontos kérdés, és ezért nagyon hasznos lenne, hogyha a mediterrán vagy nyugat-mediterrán makrorégiót szemelnék ki a spanyol elnökség prioritásaként. Korzikán például már nagyon nehéz a szállítást megszervezni Korzika és Szardínia szigetek között. Gen- Genovába kell elutazni, és onnan hajóra kell szállni, és körbe menni. A klímaváltozás és a földbolygó felmelegedése ellen mit kívánnak tenni? Ez lehet, hogy kicsit karikatúra jellegű kérdés, de mégis hogyan illesztenék ezt be a kohéziós politikákba, és végső kérdés, szeretnénk, hogyha kritériumok tekintetében is vitát folytatnánk, főként a GDP-re gondolok, ugyanis ez rendkívül fontos lenne, hogy a regionális kohéziót ne csak ezen egy mutatószám alapján ítéljük meg. Elnök, köszönöm. Kudmanis úr. Mr. Minister, I would like to ask you következő kérdésem lenne a Bárkász jelentés kapcsán. Ön tökéletesen igaza van abban, amikor azt mondja, hogy nincsen több pénz, inkább hatékonyan kell felhasználni azt, ami már most is létezik. Bárkász professzor a jelentésében azt javasolta, hogy minden egyes tagállam nyilatkozatot tegyen három évente, azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudja hatékonyan felhasználni az ezekből az alapokból érkező pénzeket. Másrésztről azt is tudjuk, hogy a DG Régió az Európai Bizottságon belül 2009-ben különböző um, felméréseket végzett a strukturális alapok uh, hasz felhasználásának tekintetében, például a um, GDP növekedés, export, import, illetve foglalkoztatottsági mutatók kapcsán. Nos, hát nem tudom, hogy egy félidős büdzsé felülvizsgálatra nem lenne szükség, hogy lássuk azt, hogy mennyire hatékony általános értelemben a források felhasználása, és ezzel a gondolattal kapcsolatban mi a véleménye, hogyha ezt regionális szinten megvalósítanánk a strukturális alapok, illetve a kohéziós alapok tekintetében? Köszönöm. Much. Elnök, köszönöm szépen. Spanya, pentru noi toți Köszönöm szépen, nagyon érdekes prezentációt hallhattunk. Spanyolország mindenki számára sikertörténet, ugyanis bebizonyította az, hogy a kohéziós politika meg tud változtatni egy országot, ahogyan Zapatero úr is ezt elmondta. Azonban itt több olyan ciklusról beszélhetünk, amelyekben a illetve hogy ezek a területek, spanyol területek több ciklus alatt is ki tudták használni a kohéziós alapokat. Sajnos nem ez a helyzet az új tagállamok tekintetében, ugyanis csak egyetlen egy ciklusban vehetnek részt. 2007-ben, illetve 2004-ben nagyon érdekes új formulák láttak napvilágot a tárgyalások alatt, és az egyik legfontosabb paraméter a Friends of Cohesion volt. Mit gondol ön a kohéziós politika jövőjéről, hiszen itt most mi nem technikai koncepciókról beszélünk, hanem a jövő politikáiról, amelyek a 2014-2021 közötti időszakra vonatkozólag a kohéziós politikát fogják meghatározni. Úgy is gondoljuk, hogy különböző döntéshozó mechanizmusokra van szükség. Thank you very much, Mr. Minister. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr, öné a szó. Sí, gracias de nuevo por sus eh, comentarios. Köszönöm szépen. Nagyon fontos lenne az, hogy a programozási időszak alatt betartsuk a kötelezettségvállalásokat, úgyhogy valóban arra van szükség, hogy a döntéseket végrehajtsuk, és a pénzügyi tervek egy nagyon kényes egyensúlyt mutatnak a programozási időszakra vonatkozólag. Különböző régiók, különböző programok, különböző országok szempontjait vették figyelembe akkor, amikor a kötelezettségvállalások megszülettek. Ezeket tehát mindenféleképpen be kell tartatnunk. Az kell, hogy legyen a vezér elvünk, hogy ezeket hatékonyan végre is hajtsák. Tehát ez kell, hogy vezéreljen bennünket. Ami a makrorégiókat illeti valóban, a nemzetközi együttműködést mélyíteni kell, hogy az emberek mindennapjaira ható problémákat meg tudjuk oldani. Ehhez arra van szükség, hogy az európai közpolgárság fogalmát ne csak bevezessük, hanem meg is valósítjuk, kiterjesszük, kiteljesítsük. Amint tudjuk, a források szűkösek, tehát arra van szükség, hogy helyesen felhasználjuk ezeket a forrásokat, azt is javasolták, hogy a kritériumokat, illetve a mutatószámokat változtassuk meg, és ne csak a GDP-t vegyük alapul. Valóban, erről beszélhetünk, erre szükség is van, miért is lehetne más kritériumokat, más mutatószámokat is figyelembe, vettünk, figyelembe venni. De azért oda kell figyelni arra is, hogy ezeknek milyen korlátai vannak, hiszen ezek szubjektívebb kritériumok, amelyek kevésbé kritizálhatók. A GDP az mindig is alapot fog jelenteni, de a, sajnos az új mutatószámok, amelyekről beszélnek, nem mindig homogénak, tehát nagyon nehéz olyan kritériumokat bevezetni, amelyek minden egyes tagállamban ugyanazt jelentik, ugyanazt a valóságot takarják, ugyanaz van mögöttük lehet, hogy fogunk új kritériumokat is bevezetni, de ezek szubjektívek lesznek, és ezért az információ egy része egyszerűen el fog veszni. A régiók mindenhol más problémákkal küzdenek, úgyhogy a változók óriásiak, és ilyen szempontból a mutatószámok nem mindig mutatják meg az valós különbségeket. Például Spanyolországban vannak olyan régiók, ahol rengeteg a bevándorló, és ez a probléma, ez jelenti a problémát például az egészségügyre, vagy a nagy nyomást gyakorolnak az oktatási rendszereinkre is. Máshol meg pont az a probléma, hogy mondjuk elszigetelt kis szigetekről van szó, tehát ott a kommunikáció nehéz, tehát mindenhol más problémák lépnek fel, minden egyes régióban mások a struktúrák, és természetesen mások a költségek is helyes lenne az, hogyha a rugalmasságot növelnénk, de ugyanakkor azért figyelembe kell azt is venni, hogyha túl nehézkessé tesszük a mutatószámok rendszerét, akkor nagyon szubjektív rendszert építünk ki, és nagyon nehéz ezt megítélni a valós tényeket, amelyek az egyes régiókban élnek. Lehetne például a kohéziós politika hatását mérni valahogyan, de ugyanakkor tudni kell azt is, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Az extrém döntések nem mindig jelentenek megoldást, hiszen a mutatószámokat összehasonlítható alapon kell kiválasztani. finalmente sobre el, el... És végül hadd utaljak a kohéziós politika pénzügyi rendszerekre gyakorolt hatására. És ezt nagyon röviden fogom megtenni. A kohéziós politikából fakadó projektek megvalósítása részben nemzeti társfinanszírozásból is építkezik. Tehát, hogyha egy országban nincsen gazdasági növekedés, akkor nagyon nehéz az előrelépés. És ezzel le is szeretném zárni. Elnök, köszönöm szépen. Még van öt percünk. Mulțumesc. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, voi Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, szeretném tiszteletbe tartani ezt az egyperces időt, és két dologra térnék ki, amely a kohéziós alapok jövőjét illetően érdekel engem. Miniszter úr, említette, hogy átmeneti időszak kerül bevezetésre, amelynek során a régiók egy kicsit eltérhetnek majd a kohéziós politika céljaitól. Említette azt is, hogy az átmeneti időszak nál mi lesz a megfelelő mechanizmus? Az Európai Uniós régiók közötti különbségek csökkentése? Röviden még szeretnék kapcsolni Monesco kollégához. Azt említette, hogy a beruházások és a regionális alapok nem jól koordináltak. Válaszában utalt arra a jó kapcsolatra, amely az állam, a regionális és az önkormányzati szervek között fönnállnak, hiszen többszintű irányításról van szó. Ön szerint kinek kellene koordinálni ezeket a beruházásokat, ezeket a regionális alapokat? Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen! utolsó hozzászóló következik. Cortez képviselő. Miniszter úr, üdvözölni szeretném Önt bizottsággyűlésen, köszönöm a bevezetőjét, illetve magyarázatait, amit a spanyol elnökséggel kapcsolatban megfogalmazott. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy két rövid kérdésem lenne. Először is, és erről már különben beszéltünk. Talán kifejthetné, hogy az átmeneti régiókkal hogyan kívánnak foglalkozni. Másrészt hogyan kívánják elérni a Lisszaboni célokat. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdés, Oró úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, láttam az elnökségi programban több pontot is, ami az ultraperiferiális régiókra vonatkozik, illetve a szigetekre. Három kérdésem lenne. Hogyan és mi módon kívánja az elnökség végrehajtani a szigetekre vonatkozó fejlesztési programokat? Aztán az elnökség szeretné-e, ha a bizottság alkalmazná az Egy Adó Európa számára című programot. Szerintem ez fontos lenne. Az elnökség hogyan kíván eljárni a célok elérése érdekében, és hogyan kívánja mindezt végrehajtani. Végül. Az elnökség az ultraperifériális régiók, főleg az óceáni területek vonatkozásában hogyan kíván jobb integrációt elérni? Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Csak két percem van, hogy válaszoljak, úgyhogy nagyon röviden és tömören kell fogalmaznom. Ami az átmeneti időszakokat illeti. Az elképzelés az volt, hogy az európai ö, alapok ö, vonatkozásában ne legyenek ilyen drámai változások. Saját tapasztalataink alapján azt tudom elmondani, hogy fontos a bevezető ö, időszak, illetve aztán a végső szakaszban egy hasonló. Természetesen ez olyan régióra vonatkozik, amelyek az úgynevezett phasing in, phasing out ö, ö, álltak be a következő időszakban. A nagy változások elkerülése érdekében a GDP egyfőre első apró növekedése már nagyon sokat jelent. Úgyhogy fokozatosabb, érzékenyebb rendszer alkalmazására van szükség. Ami a kormányzást illeti, hogy ki legyen a különböző pénzalapok elosztásáért felelős, hogy az állami szint, a régiók, vagy az önkormányzatok. Én azt mondanám, hogy a tagállamok és az Európai Unió számára ismert gyakorlat a legjobb. Azt hiszem, így lehet legjobban elosztani a pénzügyi alapokat. Sobre, sobre las eh, regiones eh, ultraperiféricas hay una conferencia específica. Ami az ultraperiferiális területeket illeti. Májusra egy külön konferenciát szerveztünk pontosan ebben a témával. Spanyolország önmagában ultraperifériális régió, úgyhogy nagyon jól ismerjük azokat a problémákat, amelyek az ilyen régiók számára rendelkezésre bocsátott pénzalapok kezeléséhez kapcsolódnak. Májusban ö, talán részletesebben is visszatérhetünk majd a konferencia keretén belül erre a témára. Az utolsó kérdés pedig az átmeneti időszakot élő ö, régiókra vonatkozott. Afectado lo, lo principal y es que no puede haber discontinuidades importantes eh, en los recursos. No puede ser que por un, un pequeño... Megint csak a, az a fontos itt, hogy ne legyenek megszakítások az alapok felhasználását illetően, mert a legkisebb változás is a dominó elvként működik. Úgyhogy nem akarjuk, hogy nagyon hullámozzonak a kifizetett pénzösszegek. A kohéziós politikák elsődleges célja természetesen a kohézió biztosítása a régiók között. És továbbra is ez áll szándékunkban. Talán a részletekben rejlik a megoldás, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a különböző alapok egymáshoz, ahogyan a régiók egyre inkább versenyeznek egymással. Megint csak azt hiszem, itt a részletekre kell majd koncentrálnunk. Elnök, nagyon köszönöm, miniszter úr, a bevezetőjét, előadását, megjegyzéseit, a kérdésekre adott válaszait. Köszönöm mindannyiuknak a vitát. So, dear colleagues, shall we continue? We go to the point number five. Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. Yes, uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please. Kedves kollégák, uh, szeretnénk uh, kipróbálni, hogy működik-e a szavazóberendezés. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Még egyszer megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem még? Működik? Elnézést, nincs itt a szavazókártyám. Elnök, rendben. Majd beszámoljuk. Beszámoljuk majd a szavazás eredményébe. Most lezárhatom akkor a szavazást? Rendben. Köszönöm.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 tehát akkor az ötödik pontban jelentés az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egy európai felépítési keret felé című bizottsági fehér könyvből, Salvatore Caronna. Mindenki előtt ott van a szavazólista. Az egyes módosítóval kezdünk, megnyitom a szavazást. Mellette, ellene, tartózkodás, Megnyitom a szavazást, mert ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. The amendment has rejected. Elutasítottuk. Elnézést. Nekem sincs itt a szavazókártyám, úgyhogy kérem, Engem is számoljanak be. Ellene szavazok. Oké. Okay. De voorzitter, we hebben zo'n prachtig eh, equipment hier, en, maar ik zag de resultaten. Elnök úr, fantasztikusak itt a berendezések, de nem látom az eredményt hogyha az ember kártyával szavaz, akkor a képernyőn ki kellene, hogy vetítsék az eredményeket. Esetleg meg lehetne oldani, hogy lássuk, hogy mi az eredmény a szavazásnak? We go to the amendment number two. Kettes módosító, Igen, parancsoljon. Talán konkrétabban kellene kérdeznem, Szeretném tudni, hogy mi volt az eredmény az előző szavazásnak a számokat illetően. Szeretném tudni, hogy ki szavazott mellette, ki szavazott ellene. Okay, 22 against. 22 nem, 17 igen volt az előző eredmény, elnézést kérek. this we're checking the machine. You can go on. It's always manual, so they raise their hands. Okay, amendment number two. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. In favor. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. If amendments uh, five, six. Ötös, hatos, hármas fogyottá válik. Hetes következik. Részenként szavazunk. Az első részről megnyitom a szavazást. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítjuk. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kilences. Részenként szavazunk. Az első rész ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 11-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 12-es. Néppárti szóbeli módosító, a develop helyett reinforce kerül a szövegbe. Ki van mellette? Ellene? kitartózkodik, elfogadtuk. 13-as részenként szavazunk, első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös. Részenként szavazunk, az első rész következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikus úton? Vagy rendben van. 16-os. szóbeli módosító Kadek úr részéről az authorities elé kerülne a local szó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as az előadó szóbeli módosítája, az instrument szót kellene törölni, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 19-es, 20-as, 19-es, 21-es, 22-es okafogyottá válik. Következik a 23-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös. Ez szóbeli módosító a zöldek részéről. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os. Mellette, ellene, Tartózkodás? Elutasítottuk. Nem? Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tizenhat igennel, 22 nemmel, Elutasítottuk. Hármas számú kompromisszumos módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 igennel, 17 nemmel elfogadtuk. A 27-29-30-as módosítók okafogyottakká váltak, és következik a 28-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es. Mellette, ellene, elfogadtuk. kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 hármas, Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem? ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 igennel, 8 nemmel elfogadtuk. Everybody raised at the same time. Number 34. Number 34. 34-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 37-es okafogyottá válik, mert a 35-öst elfogadtuk, most jön a 38-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 39-es és a 42-es fogyottá vált, jön a 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 igennel, 18 nemmel elfogadtuk a módosítót. Most pedig a véleménytervezetről szavazunk elektronikus úton. Ki van mellette? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkilenc igennel, nyolc nemmel elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálunk az előadónak. Then now you can we go on uh, with the next vote, Mr. Uh, will take over. I'm sorry, I have to leave now for half an hour, and my colleague will continue. Sajnálom, most el kell mennem fél órára, és a következő uh, szavazást uh, a kollégám fogja folytatni.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 Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter mit. Kedves kollégák, akkor folytathatjuk a munkát. A szavazás következik. A közösségek pénzügyi érdekeinek védelme, csalás elleni küzdelem, 2008-as évi jelentés. Következik az egyes bekezdés egyes módosítása. Mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Következik az egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Úgyhogy akkor innentől kezdve okolfolyottá válnak a 2-es, 3-as, 4-es módosítások, következik az 5-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt már ellenőrizzük. Elektronikus szavazás az ötös módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-en mellette, 13-an ellene. 6-os módosítás mellett, ezt értve ezt visszavonták, következik a 7-es mellette, ellene, illetve egy elnézést kérek, a hetes is okafogyottá vált. Valóban így helyes javítja magát az elnök. Nyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodók ezt leellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom a 13-os módosításról. Lezárom a szavazást. 23 17 ellenében elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Végső szavazás következik, mellette, ezt elektronikusan fogjuk most megtenni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, két tartózkodással senki sem szavazott ellene, úgyhogy gratulálunk szívből a jelentéstevő asszonynak. Wir kommen zum nächsten Tagesordnung. Következik a hetedik napi rendi pontunk, Európai Beruházási Bank 2008-as éves jelentése. A rendszert újra leteszteljük, tehát Európai Beruházási Bank 2008-as éves jelentés. Krél asszony a jelentéstevő. Erről fogunk most szavazni. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodók, szeretném ezt leellenőrizni elektronikusan. Megnyitom a szavazást az ötös módosításról. Lezárom a szavazást. Hát, 20-20. Úgyhogy elutasítva. 20 mellette, 20 ellene, egy tartózkodással de úgy tűnik, hogy Kelly képviselő mellette szavazott, pedig nincsen kártyája, tehát akkor mégiscsak elfogadtuk. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most pedig a végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Óriási többséggel elfogadtuk, 38-an mellette, ketten ellene, egy tartózkodással. Gratulálunk Krél asszonynak! Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich... Kérem, hogy folytassuk akkor a munkát a következő napi rendi pontunkkal. Szerettem volna emlékeztetni arra, hogy holnapi napon az ülésünk 9 órakor fog folytatódni. Ezt azért szeretném megismételni, mert egyesek még nem tették fel a fülhallgatójukat, tehát holnapi napon a dokumentumban nem szerepel, mert úgy tűnik abból, hogy nincsen holnap ülés, de igenis, és van, méghozzá 9 órakor kezdődik. Tehát 8-as napi rendi ponttal most folytatjuk a munkát. Mezőgazdaság természeti hátrányokkal küzdődő területeken speciális állapotfelmérés. Ezt Rász Ferragut képviselő fogja most elmondani a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, elnök úr. A mi jelentésünk igazából a bizottság és a Parlament mezőgazdasági szakbizottságával egyetértésben készítette el jelentését, illetve véleményét. Mint tudjuk, a mezőgazdasági szempontból a természeti hátrányokkal küzdködő területek kb. 50%-át teszik ki az európai mezőgazdasági területeknek. Vannak olyan helyek, amelyekre a hegyi jellemzők jellemzőek, és vannak olyan területek, ahol viszont a népesség csökkenése a nagy, jelenti a nagy problémát. A következő hónapok során fontos döntésekre kerül majd sor azzal kapcsolatban, hogy milyen kihatásai lehetnek mindennek a jövő közös agrárpolitikájára nézve. Ez a vélemény a következőkön alapszik. Először is nagyon fontos az, hogy a jövő szempontjából kompenzációs összegek kifizetése szempontjából az, hogy a különböző tagállamoknak juttatott pénzügyi támogatásokat kiegyensúlyozottan tudjuk kezelni. Ez pedig főként a kohéziós cél megvalósítása érdekében elengedhetetlen. Spanyolországban 16 euró per hektárról beszélünk, és 150 euró per hektár a belga kifizetések összege. Tehát óriási különbségeket láthatunk, és különböző tagállamok között ez nagy ellentmondásokhoz is vezethet. Aztán egy másik fontos gondolat, amelyre reflektálunk, az a vidéki területek elnéptelenedése. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az elnéptelenedési kritériumot töröljük, és innentől kezdve az ide vonatkozó specifikus programokat nem, lehet már, nem lehetne innentől kezdve figyelembe venni. Mi pedig azt kérjük, hogy a moduláció szempontjából mindenképpen maradjon meg ez a kritérium, hiszen az elnéptelenedés bizony hozzájárul a mezőgazdasági területek hátrányaihoz, és ráadásul a népesség teljes eltűnése is fenyeget. Innen szempont, ebből a szempontból ezért a modulációnál ezt figyelembe lehetne venni és ez talán egy egyensúlyt is jelentene azok között, akik teljesen ki szeretnék törölni ezt a kritériumot, és azok között, akik pedig szeretnék ezt a jelenlegi formájában megőrizni. Aztán a harmadik gondolat az az, hogy egy átmeneti időszakot kellene biztosítani annak érdekében, hogy azok a régiók, amelyek az új besorolás alapján már nem tartoznak bele a kifizetési területekbe, mégse egyik napról a másikra veszítsék el a forrásaikat, hanem fokozatosan vonják ki ezeket. Aztán egy másik fontos pont, amelyre hangsúlyunk fektettünk, az az, hogy a helyi önkormányzatokat ki kellene kérdezni, és a helyi öm, mezőgazdasági öm, szervezeteket is. Nyolc tudományos kritérium ról beszélünk, ezek biofizikai jellegű kritériumok, tehát ezt egy tudományos bizottság dolgozta ki, és a különböző régióknak, illetve területeknek térképeket kell majd készíteniük ebből a szempontból. A regionális és helyi önkormányzati szinten egyaránt. Az Európai Számvevőszék pontosan azt rótta fel nekünk, hogy különböző kritériumokat alkalmazunk a meghatározás szempontjából most kb. 100 kritérium létezik, és a tagállamok felelősségek körébe tartozik az, hogy eldöntsék azt, hogy melyeket alkalmazzák. Most ez az, ami nem tetszik az európai számvevőszéknek, és ezért az egész rendszert objektívebbé és közösségi szintűvé kellene tenni. Ez nagyon pozitív jellemző egyébként ennek a javaslatnak, de ettől függetlenül nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy a tagállamoknak mozgásteret kellene biztosítani, hogy objektív nemzeti kritériumokat is tudjanak alkalmazni, aznak érdekében, hogy az egész rendszert a helyi valósághoz hozzá tudjuk igazítani. A precíziós moduláció azért is lenne fontos, mert vannak olyan területek, ahol a, nem, a természeti hátrányokon sikerült felülkerekedni a technikai vívmányoknak köszönhetően. És hát persze óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, mert ezeknek van persze költsége is, és meg kell határozni azt, hogy melyek azok a területek, amelyeken alacsony a bérszint. Jelentéstevőként, vagy véleménykészítőként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon röviden magyaráztam csak el azt, hogy mik szerepelnek ebben a véleménytervezetben, de természetesen lesznek majd lehetőségek arra vonatkozólag, hogy módosításokat beterjesztenek a képviselők, ugyanis ezek lehetőséget biztosítanak majd arra, hogy árnyaljuk a képet, és a specifikus hátrányokkal küzdködő területekre is jobban oda tudjunk figyelni. Az új hmm, Agenda 2000 eléggé ellentmondásos, mert például a szigetekre kiterjedőleg nem nagyon léteznek definíciók, tehát ez egy nagy hátránya, úgyhogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban módosítást fogunk beterjeszteni, mert az a célunk, hogy integrálni tudjuk a kirekesztett területeket, például a Menorca szigetét, vagy a Baleári szigeteket, amelyek igazából nem kapnak semmiféle támogatást, noha korábban mindig is kaptak. Tehát lesznek olyan módosítások, amik minden bizonyal javítani fogják az egész anyagot. Ja, Frau Berichterstatterin, Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. A módosítások beterjesztésének határideje február 2-a, a véleményről február 22-én fogunk szavazást tartani a szakbizottságban. Most pedig azt szeretném megkérdezni, hogy hozzá kíván-e valaki szólni. Alfonszi képviselő kezdi. Köszönöm szépen! A frakciónk számára nagyon fontos ez a jelentés, a például a népsűrűség, az alacsony népsűrűség és a az elszigeteltség mind-mind legyenek olyan kritériumok, amelyeket figyelembe vesznek a, a megállapítás során. Azután azt is szeretnénk elérni, hogy a legkevésbé fejlett területek számára több támogatást tudjunk juttatni bizonyos területeken spe, spekuláció alakult ki a nagy földbirtokosok részéről, és sokan kapnak olyan támogatást, amit igazából, amire igazából nem lenne szükségük. Nagy földtulajdonosokra gondolok, tehát inkább a kisebb birtokosokra vagy a kisebb gazdákra kellene koncentrálni a támogatásokat. Köszönöm szépen! Oró képviselő következik. Köszönöm szépen. Megint csak új kritériumokat kell módosítani, hogy meghatározzuk, hogy melyek ezek a területek, amelyek természeti hátrányjal rendelkeznek. Meghatároztuk a kritériumokat, úgyhogy a kérdésem, de az a benyomásom, hogy az előadó bár pozitívan válaszolt arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, de szeretném, ha megerősíteni ezt. Az Agri főigazgatóság honlapján található az a térkép, amelyek ezeket a területeket mutatják. Olyan országok tartoznak itt, mint ide, mint Bulgária, Románia, de ugyanakkor a négy francia ultraperifériális terület is, amelyeknek teljes területe ide tartozik, és jogosult ezekre az alapokra. Tehát azt szeretném tudni, hogy az új kritériumok elfogadásával változik-e az a helyzet, amely számunkra pillanatnyilag ismeretes. Végezetül, a kritériumok közé nem lehetne fölvenni a természeti hátrányjal rendelkező zónák definiálásához azokat a területek, amelyeket például a vegyszerek ö, mérgeztek meg, vagy pedig ö, egészségtelen területeknek minősülnek. Köszönöm szépen. Még egy kérdés, parancsoljam. Hova ma úr? Köszönöm, elnök úr. Az előadó rendkívül fontos kérdést vetett fel. Nevezetesen a régiók kvalitatív javítása. Ez sokat segítene, és rámutatott a technikai fejlődésre, a szerkezetváltásra, amely összességében jól hangzik. Azonban időnként ezeknek a földeknek a fenntartató felhasználása problémás. Itt most a nehéz gépjárművekre gondolok, amelyek technikai előrelépést jelentenek a föld munkálatok terén, de ugyanakkor kompaktálják a talajt, úgyhogy utána nagyon nehéz megművelni. Aztán például a az öntözés, ami a talaj termőképességét javítja, de ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a föld alatti vizek és vízforrások felhasználásáról sem, ami nem föltétlenül pozitív előrelépés. Önmagában a fejlődés nem föltétlenül jelent fenntartható előrelépést. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a rendkívül jó anyagért. Tökéletesen egyetértek azzal a hat ponttal, amit felvetett. Rendkívül fontos területek ezek a régiók szempontjából. Különösen a kettes és a hármas nagyon jó. Ezekről szeretnék kérdezni. A második pontban amikor arról beszél, hogy elvándorolnak az emberek egyes régiókból, és ezt kritériumként kellene figyelembe venni, mennyire konkrét vagy releváns ön szerint az elvándorlás a kritériumok között? Például mit gondol erről a bizottság? A hármas ponttal kapcsolatban szeretnék egy pontosítást. Átmeneti időszakot említett. Ez milyen hosszú lenne? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdését. Következő kérdés. Nagyon köszönöm. Meg szeretném jegyezni, hogy a hátrányos helyzetű régiók programja közvetlenül a gazdákat érinti. Olyan támogatásról beszélünk, amely hektáronként jelentkezne a kis ö, ö, földbirtokok esetében 100-150 eurós nagyságban, legalábbis az új tagállamok esetében. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez azt jelenti, hogy a pénz közvetlenül a termelésbe kerül befektetésre. Nem járul hozzá a régió lakosságának megtartásához, illetve ahhoz, hogy megelőzzük az elvándorlási folyamatot. Ezért aztán az ilyen régiók számára készült jövőbeli programok esetén közös intézkedéseket kellene átgondolni, mind az önkormányzatok, mind pedig a gazdák számára, akik a közös célok érdekében összefoghatnának. Talán érdemes lenne a jövő vonatkozásában ezt megjegyezni, hogy a pénz ezen program keretén belül ne csak közvetlenül a gazdákhoz jusson, mert nagyon kis parcellákon ö, ö, aprózódna el, és így nem lehet semmit elérni, legalábbis a, az ezen program céljait illetően. Kérem, ezt szeretném, hogyha figyelembe vennék, ezt javasolnám. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Mielőtt Átadnám a szót az előadónak, az Európai Bizottság képviselőnek adnám meg először a szót, aki itt van körünkben és kész a válaszra. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azt a lehetőséget, hogy röviden nyilatkozhatom ebben a témában. Hogyha megnézzük a hátrányos területeket és az intézkedéseket, az egész politikát kell megvizsgálnunk. Ez nyilván foglalkozik a vidéki területekről történő elvándorlással, a vidéki területek fejlődésével, illetve arra, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni a vidékfejlesztési politikát. Nyilván létezik ez a politika, amelynek bele kell illeszkedni a regionális programokba. Ennek kontextusában természetesen az egyik intézkedés, amely rendelkezésünkre áll, a pénzügyi segítség, de ez csak egyike a sokféle intézkedésnek. Úgyhogy fel kell tenni a kérdést, hogy milyen célt kívánunk elérni a kötelező kifizetésekkel. Persze a múlt év vége óta megváltozott a jogalap, és ezeknek a kifizetéseknek a célja az, hogy kompenzálják azt a helyzetet, hogy ezek a területek hátrányos helyzetűek. Nem csak azt, hogy kevésbé lakottak. lakottak. A számvevőszék a korábbiakban kritizált ezt az intézkedést, most több európai szintű célt próbálunk meghatározni, mert a kritika arra irányult, hogy túlságosan nemzeti szintűek voltak a céljaink. A konzultációt is ö, eszközként használjuk a közvéleménnyel, nem csak a szakértőket, és megpróbálunk javítani ezeken a kritériumokon. A tagállamok is kipróbálhatják most már őket. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a régiókat milyen mértékben kell támogatni, hogy a hátrányos helyzetüket leküzdhessék ezen intézkedésekkel. Most már a döntözésnek köszönhetően eléggé termékeny területeink is vannak nagyon nehezen lehetne megindokolni azt, hogy az igen jó eredményeket felmutató területek, ahol a gazdák egész jól keresnek, miért kapjanak ilyen jellegű támogatást, mondván, hogy korábban hátrányos helyzetű területek voltak. Úgyhogy nyilvánvalóan még a finomításokra szükség van ezen régiók vonatkozásában, hogy ezeknek az intézkedéseknek a létjogosultságát megindokolhassuk. Hogy ne csak a nemzeti kritériumok alapján tegyünk különbséget a régiók között, mert a számbevőszék kritikája elsősorban erre irányult. Persze vannak további lehetőségek is, hogy támogassuk őket nemzeti szinten, a nemzeti kritériumok, ha csak nemzeti kritériumokat használunk, továbbra is problémák lesznek. Ami a határidőket illeti, az átmeneti időszakra vonatkozóan pillanatilag a folyamat kellős közepén tartunk. És azt gondolom, hogy a tagállamoknak is be kell majd adniuk a térképeiket a kritériumok alapján, és aztán majd ezt részletesen ki kell versélyeznünk a tagállamokkal. És folytatnunk kell a jogalkotói javaslat elkészítését ennek eredményeképpen. Aztán az átmeneti időszak adott területeken szintén egy fontos téma. De talán most még egy kicsit korai lenne meghatározni mindezt. Köszönöm szépen, Pirga úr. Önök bizottságot képviseli. Nagyon sok érdekes választ hallottunk a kollégák megjegyzéseire. Most az előadó asszonynak szeretném megadni a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Tekintettel a bizottságtól hallottakra, illetve a megjegyzésekre. A lakosság elvándorlását már az Agriszak Bizottság is felvetette. A véleménytervezet nem föltétlenül erre koncentrál, de nyilván nem megemlítettük azt, hogy ez fontos terület. Amikor a finomításról, a térképkészítésről ö, szóltak, illetve a kritériumokról, amelyeket a szakértők ö, állapítottak meg, nyilván az eredmény ö, ismeretében lehet alkalmazni a finomításokat. És nyilván az elvándorlás is egy fontos ö, tényező itt. A helyi alkalmazkodás egy másik. A térképek elkészítése, és a tagállamoknak kell ezeket elkészíteni, amely realitásokat tükrözi az adott tagállamban, illetve régióban. Elhangzott egy kérdés a francia ultraperifériás területekről, illetve arról, hogy ezek a továbbiakban is hátrányos területeknek minősülnek-e az új kritériumok alapján. Ezek tudományos kritériumok. Ezeket módosítani kell majd. Azt nem tudom, hogy a hármas szintű kategóriába kerülnek el, mert ugye vannak hegyi területek, és stb. stb., amelyek hátrányos helyzettel rendelkeznek. Aztán vannak olyan területek, amelyeket vedi, vegyi anyagok szennyeztek, ide ezt be lehetne venni. A bizottság felkért a GOC-t, hogy az ilyen jellegű kritériumokhoz különböző más ö, ismereteket is alkalmazzanak. Az értékelő csoport megvizsgálta a talajt, az éghajlatot, és általánosságban a termőföldet. Aztán együttműködtek a szakértői és az értékelő csoportok, De az éghajlati tényezők valóban egyes területeken nagyon nehézé teszik a mezőgazdasági termelést. Egy másik hozzászóló az átmeneti időszakra utat. Én erről nem szóltam. Ez majd attól függ, hogy hogyan néznek ezek a térképek, és mi lesz a végeredménye. Az értékelés majd akkor készül el. De nyilván minden ö, munkát, ö, minden hozzászólást ö, szívesen veszek, mert ez javít a ö, dokumentum minőségén. Nyilván az elvándorlás is egy fontos ilyen tényező. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárhatjuk ezt a pontot. A módosító indítványok beadásának határidejét már említettem, úgyhogy áttérhetünk a 9-es pontra. Itt pedig véleménytervezetet fogunk vizsgálni a közlekedés fenntartható jövőjéről, és Kelly úr az előadója ennek, úgyhogy most ő fogja bevezetni a véleménytervezetet. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Kicsit már későre jár, úgyhogy remélhetőleg nem fogok túl sokat beszélni. El szeretném mondani azt, hogy nagy öröm számomra előadója lenni ennek az adott témának. És nyilván mindenki tudja, hogy a kohéziós politika és a regionális fejlődés több, mint közlekedési kapcsok létrehozása. Bár a közlekedés rendkívül fontos része ennek a politikának a fenntartható, hatékony, versenyképes közlekedési struktúrák egyensúlyba hozhatják a régiók fejlődését. Főleg, hogyha figyelembe vesszük az üzleti tevékenységet is, amelyek rendkívül fontosak egy régióban, hiszen én magam Írország délnyugati részén élek, onnan jöttem. Üdvözlöm a bizottság kommunikéjét a fenntartható ö, közlekedés ö, témájában, amelynek ö, felhasználó barátnak is kell lenni, hiszen ezek kulcsfontosságúak a közlekedési infrastruktúrában. Integrált sokkal jobb, mint a szorványos, ez fontos, főleg a mai világban, ahol nagy a kockázata annak, hogy ha nem hatékonyabban használjuk fel az üzemanyagot, a különböző közlekedési eszközöknél, akkor ez problémát jelent, és természetesen a közlekedésnek felhasználóbarátnak kell lennie. Ami a regionális fejlődést illeti, korábbi mandátum során a mobilitás nagyon fontos volt a városokban, hiszen egyre többen élnek városokban, a regionális repülőterek és a tengeri politika. ezek a hálózatok rendkívül fontosak a városokban, ezen kívül a vasút szerepe még nagyon fontosan megemlítendő, főleg a magas, nagysebességű vasút. Mindez rendkívül fontos, hogy kiegyensúlyozza a regionális fejlődést. Közutainkat megfelelő közlekedést eh, közutainkon megfelelő közlekedést kell biztosítanunk. Menjünk vissza 921-re, amikor is ö, ö, nem természetes határt ö, ö, hoztak. Ott van Dublin, Belfast ö, példaként, hogy megvizsgáljuk, hogy ott mi a helyzet. Aztán integráltan kell gondolkodnunk, mert nagyon jó dolog terveket szőni, legyen az helyi szinten, vagy akárhol, de ha nincs megfelelő infrastruktúra, akkor sajnos ebből nem lesz semmi, és ezt nem akarjuk. Tehát figyelembe kell vennünk a légiközlekedés szerepét is, főleg a szigetek területén és a perifériális területeken, ezeket többször is emlegettük ma délután nem szabad elfeledkeznünk, hogy szükség van ott is közlekedési struktúrára. A regionális ö, légi kikötők, ö, repülőterek ö, stratégiai eszközök ebből a szempontból, mert ö, a külvilággal összekötnek minket, Dublinnal, Frankfurttal, minket is. Csak hogy ezeket említsem. Úgyhogy az elmúlt 20 év során óriási fejlődés volt tapasztalható ezen a területen, a piac rendkívül fontos, hiszen leestek az árak, mégpedig jelentősen, és így az emberek egyre többet utaznak. Ennek a negatív oldala azonban az, hogy egyre nagyobb a széndiokszid kibocsátás, és ez hosszú távon egyáltalán nem fenntartható, főleg a 2020-as célok figyelembevételével, vagy a 2030-2040-es célok figyelembevételével valami megoldást találnunk kell. A feladat pedig az, hogy nagysebességű vasúthálózatot hozzunk létre. Ehhez megfelelő csomagokat kell létrehozni, de láttunk már sikertörténeteket is az Eurostárral, Brüsszel, Amsterdam, ö, nagysebességű ö, vasútvonala vonatkozásában, és tényleg az emberek az egész Európai Unióban izgatottan beszélnek ezekről, és szívesen utaznak nagysebességű vasúton. Úgyhogy ezeket szerettem volna hangsúlyozni, és ez végezetül elmondanám, hogy a kohéziós politika sokkal több, mint a közlekedési kapcsok létrehozása, ennél sokkal több, bár a közlekedés ebben mindig is nagy szerepet játszott, és a jövőben is fog. Úgyhogy, kedves kollégák, várom a megjegyzéseiket, és örömmel veszem figyelembe mindezeket a jelentés készítése során. Köszönöm. Ja, dankeschön, Herr Kelly. Jetzt haben... Köszönöm szépen, Kelly úr. Sokan szeretnének hozzászólni, összesen négyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, hogyha több javaslatra odafigyelne egy kicsit az előadó, mert szerintem helytállóak. Az első következő. Javaslatának második pontjára utalok. A határokon átnyúló projekteket kellene ö, hangsúlyozni. Ott van a TEN, projekt, a vasúthálózatok összekapcsolása több országon keresztül, mert ahogy a biztos jelölt is említette, a regionális alapokat hatékonyabban szeretnék felhasználni, egy adott országon belül, nem annyira a határokon átnyúlva, hát ez eléggé szerencsétlen, hogyha a számokat nézzük. A második dolog, amit el szeretném mondani, a vasút. A legnagyobb probléma a liberalizáció ezen a területen, illetve a globalizáció. Egyszerűen nem lehet úgy vasúti jegyet venni, mint ahogyan repülőjegyet. Ez az egyik hátránya ennek a projektnek. Jó, hát ez még egy soft javaslat, de azért eléggé fontos szerintem. Mert az európai polgárok az egész vasúthálózathoz hozzáférhetnének. Harmadsorban talán nem csak a, a tengerparti hajózásra, hanem a folyami hajózásra is föl szeretném hívni a figyelmét, hiszen a Európán belül a folyókon is nagyon sok szállítási lehetőség hárulhatna a hajókra. Talán ennek a problématikának is érdemes lenne részletesebben utána nézni. Egyetértek önnel persze, a zöld technológia nagyon jó lenne. Aztán a légi közlekedés végül. Említette a regionális repülőtereket. Igaza van, ez komoly lehetőség, bár úgy tűnik, hogy a tiszta ö, levegő a legnagyobb probléma, hogy lehet új problémákat megoldani, hogy ne okozunk nagyobb problémákat a tiszta égboltnak, és hogyan lehetne a tiszta égboltot biztosítani a már meglevő légitársaságok esetében? Hangsúlyoznám, hogy a javaslatai rendkívül komolyak, mindenképpen támogatásra méltóak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését. Hortesz László úr. Köszönöm, elnök úr. Talán a szakbizottság többi tagjának nevében felvethetnék néhány kényes kérdést az előadónak. A közlekedés alapvetően fontos a területi kohézió szempontjából. És igaz ez az európai projekt szempontjából is. Úgyhogy a közlekedés közelíthesse a régiókat és a különböző területeket egymáshoz. Említette Kelly úr is az ultraperifériális területeket is. El szeretném mondani, hogy szerintem tényleg külön oda kellene figyelni ezekre a területekre, hogy segítsünk nekik. És hogyha még valamit elmondhatnék, a korábban szóló ö, megjegyzéseihez, aki néhány kisebb problémát említett, a közlekedés politika vonatkozásában. Azt hiszem, ebben a szakbizottságban elfeledkezünk a makró területekről, pedig ezek is fontosak a közlekedés fejlesztése szempontjából. Köszönöm szépen. Jan Ulricht. Igen, elnök úr. Talán felhívnám az előadó figyelmét arra, hogy néhány hónappal ezelőtt a városi mobilitásról foglalkoztunk a közlekedési bizottsággal. Ez rendkívül fontos volt, főleg egyes tagállamok számára. És voltak olyanok, amelyek nem voltak hajlandóak még a vitára sem. Mondván, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően ez a helyi és önkormányzati hatóságoké, mint téma, és még csak elemzésre sem betemethetünk európai szinten. Az ötös módosítóban, ahol hangsúlyozzuk annak a szükségességét, hogy hozzá kell férni a közlekedéshez, talán föl kellene tenni a kérdést, hogy Na és mi a helyzet a Városi Mobilitás című jelentés konklúzióival? Mert arról volt hogy lesz egy fehér könyv, és mi történt? Nem kellene mindent állandóan megismételnünk, amivel már foglalkoztunk, mert ez csak néhány hónappal ezelőtti történet. Úgyhogy talán folytatni kellene a munkát, vagy levonni a következtetéseket, vagy nem tudom valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Obermeyer úr. Köszönöm, elnök úr. Ez egyértelműen kiváló és ambiciózus előadá, jelentés tervezet. Bár, ami a gyakorlati javaslatokat illeti, azért hiányolok egy-két dolgot. Bár megfogalmaztuk, hogy a közlekedés politika rendkívül fontos, hogy az infrastruktúrára szükség van, és nagyon jó minőségű közlekedésre az állampolgárok számára. A javaslatban azonban nem fejtjük ki azt, hogy segítenünk kell az embereknek, hogy igenis hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz, mégpedig úgy, hogy próbáljuk segíteni a közlekedést. Én dolgoztam az önkormányzatnál, és tudom, hogy az emberek nem azért tömegközlekednek, mert úgy érzik, hogy ez nagyszerű, hanem azért, mert szükséges, hogy összeegyeztethessék a munkájukat és a szabadidejüket. Tehát az önkormányzatoknak segítenünk kell abban, hogy mind a térben, mind a régióban úgy történjenek a, a város és térrendezési tervek, hogy ez figyelembe vegyék, mert ha nem, akkor óriási nehézségekbe ütközünk a közlekedés terén. Más szóval rendkívül sürgető ez a probléma, és ebben a javaslatban konkrét utalást szeretnék látni erre. Elnök, köszönöm. Mána asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért az ambíciózus tervezetért. Nagyon könnyű javaslataival együtt érteni. Nagyon röviden a hetes ponthoz szólnék, amikor a perem területekről szól, illetve az hozzáférhetőségükről, illetve a tengeri közlekedésről. Ez nagyon fontos, de ugyanakkor a belvízi közlekedés is. A kollégánk említette a folyami közlekedést. Én szeretném, hogyha tavakat is ö, ide vennénk. Szeretném, hogyha ez is benne lenne a végleges tervezetben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Táli asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm Kelly úr vélemény tervezetét. Én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Kopenhága sikertelenségét követően ez a vélemény lehetővé teszi, hogy újra átgondoljuk a közlekedés politikát, mégpedig globális módon. Úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a vasúti infrastruktúrákat, azért, hogy a felmelegedés kihívásával szembenézhessünk. Nem szabad a közutak infrastruktúráit finanszírozni a továbbiakban, csak azon területeken természetesen, ahol más megoldás nincs. Végül a városokban meg kell erősíteni, javítani kell a tömegközlekedés minőségét. És egy fenntartható közlekedés politika főleg azt teszi lehetővé, hogy Európában nagy ö, városközpontok alakuljanak ki, és a városok egyre nagyobb területet vegyenek el. Szeretném hangsúlyozni a kikötő ö, fontosságát, és rövid távon ö, szeretném, hogyha ezeket is ö, figyelembe vennénk. Köszönöm szépen, Kelly úr. Plädoyer für die Schiene. Jetzt... Hát igen. Megint csak ugye érvek a vasút mellett. És végül megadjuk a szót a bizottságnak. Elnök úr, a bizottság következik. Of, uh, the comments that were made here végighallgattam azokat a megjegyzéseket, amelyek kapcsolódnak a témánkhoz. Ezeket minden bizonyal a munka nyomon követése során figyelembe fogjuk venni a közlekedés, a kommunikáció fejlesztésének területén, hiszen ez egy rendkívül fontos lépés ahhoz, hogy új közlekedéspolitikai fehérkönyvet dolgozzunk ki, amelyet egyébként a következő év végére vagy 2011 elejére tervezünk. Tehát ez a fajta értelmezés, kommunikáció először értelmezés kell, hogy kapjon, és mi minden bizonyal várjuk a parlament javító szándékú megjegyzéseit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bizottság részéről a megjegyzéseket, és most meg is adjuk a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak a fontos, érdekes megjegyzéseit, akik komolyan vették ezt a témát, és nagyon jó javaslatokkal éltek. Néhányat szeretnék most kommentálni ezek közül. A nagysebességű vasút rendkívül érdekes, fontos, és valóban a klímaváltozása, a széndiokszid kibocsátás szempontjából is figyelembe kell venni ezt a témát, és ugyanakkor a foglalási rendszereknek sokkal felhasználó barátabbá kell válnia, ez egy rendkívül fontos kérdés. Nem is értem egyébként, hogy erre még miért nem került sor mostanáig, hiszen ugyanolyan egyszerűen meg lehetne ezt, vagy meg lehetőséget kellene biztosítani a jegyfoglalásra, mint ahogy az a repülők esetében megtörténik. Aztán a folyami hajózás valóban nagyon fontos, nagyon releváns kérdés, hiszen jó lenne, hogyha ki lehetne használni ezeket a lehetőségeket a közlekedés szempontjából, ami pedig a klímaváltozás, a tisztább levegő és a légi közlekedés témáját illeti. Hát igen, mi valóban a légi közlekedés alternatívájaként kívánjuk a nagysebességű vasútat promotálni bármilyen módosítások érdekeznek, majd érkeznek ezzel kapcsolatban, azokat figyelembe fogom venni, hiszen olyan releváns megjegyzéseket hallhattunk az városi mobilitás szempontjából is, vagy pedig bizonyos régiókra való különleges odafigyelés tekintetében. Szerettem volna megköszönni tehát most a felszólalásokat, a megjegyzéseket. Nagyon örülök annak, hogy az emberek figyelembe vették ezeket a fontos problémákat, és hogy figyelmeztettek olyan témákra, amelyekre én esetleg nem gondoltam, tehát ez a közös gondolkodás, ez minden bizonyal hasznos. Köszönöm szépen. Ja, danke. Äh, vom Vorsitzenden jetzt keine Wertung. Nur... Köszönöm szépen. Egyetlen egy megjegyzésem lenne az elnökség részéről. Hogyha nincsen jó közúti hálózat, akkor a vasúti hálózatnak sincs értelme, tehát a kettő kérdés összefügg, ezt szerettem volna elmondani. Következik a módosítások beterjesztésének határideje, tehát február másodikáig várjuk a módosításokat, és február 22-én a szakbizottságban szavazni fogunk erről. 9-es témáról tehát akkor megvitattunk már, és most következhet a 10-es napi rendi pontunk egy rendelet módosításáról van szó, a 247 per 2006-os EK rendelet, legkülső régiókra vonatkozó egyedi mezőgazdasági intézkedések a témája. Texeira úr a jelentéstevő, illetve a véleménykészítője a néppárt részéről. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szerettem volna röviden kommentálni ezt a témakört, hiszen már elég késő van. Az Európai Bizottság a 2004, nem a 247 per 2006-os LK rendeletet szeretné módosítani a legkülső régiókra vonatkozó egyedi mezőgazdasági intézkedések tekintetében. Nos, hát ezek a, az intézkedések a Lisszaboni szerződésben is megjelennek a szerződésben olyan régiókról esik szó, amelyek állandóan nehézségekbe ütköznek a földrajzi elhelyezkedésük miatt, mert mondjuk szigetországok, vagy pedig nehéz a klíma, vagy gazdasági függőség alakult ki, vagy más szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya miatt kerültek ilyen hátrányos helyzetbe. Nos, a rendelet összes intézkedésének ezeknek a régiók specifikumára kell ráépülniük, és mindent ezért meg kell tenni annak érdekében, hogy a helyi piacokat javítsuk. Persze, itt nincsen versenytorzítás, hiszen olyan szolgáltatásokról vagy árukról beszélünk, amelyek helyi szinten kerülnek elfogyasztásra. Éppen ezért én most inkább a legfontosabb kérdésekre szeretnék koncentrálni általános értelemben annyit, hogy egyetértek a bizottság javaslatával, három fontos gondolatot emelnék ebből ki. Egyrészt az Azori szigetek számára lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a cukornádat importálja, aztán a Kanári szigetek is továbbra is importálhat a helyi gazdaságukhoz szükséges alapanyagokat, és harmad sorban pedig a Reunion szigetek helyi tejpor behazatalára vonatkozólag nagyon örülök ezeknek az intézkedéseknek. Hat módosítást fogalmaztam meg, beszéltem már az árnyékjelentéstevőkkel és más kollégákkal is. A következőkről lenne szó. A módosítások közül kettő a bizottság javaslatára vonatkozik, négy pedig az eredeti rendeletszöveget módosítaná. Az első módosítás az aszimmetrikus kezelést szeretné megszüntetni az Azori-szigetek, illetve Madéra között. Tehát ezt az aszimmetrikus megközelítést a az energiaellátottság területén szeretné megszüntetni. A rendelet kimondja, hogy ha ez megtörténik, akkor A második módosítás a rendelet intézkedéseinek visszamenőleges hatájára vonatkozik, az átalakított, illetve nem átalakított termékekről, amelyeket ezekben a régiókban gyártanak, és ezek exportjáról. A módosítások célja, tehát a 4-es és 5-ös módosítással együtt az, hogy rugalmassá tegyük a behozatalt és gyorsabbá, és a helyi piacokat, helyi piacok ellátottságát ezzel biztosítsuk. A mód, hatos módosítás pedig a maximális termékmennyiségeket módosítaná olyan termékek esetében, amelyeket ezeken a helyszíneken alakítanak át, és aztán tovább exportálnak. Ezeket a mennyiségeket most éppen az átlag export mértékek alapján használják ki a 89-es, 1990-es és 91-es évek átlagát tekintik, tehát irányadónak, de véleményünk szerint ez nem járul hozzá a piacok fejlődéséhez. ugyanis a mennyiségek meghatározását azt helyi hatáskörbe kellene vonni, a ultraperiférikus régiók maguk kellene ezt meghatározzák. Nagyon sok tapasztalatra került sor az idők folyamán, a, a 247-es rendelet szempontjából, és ez lehetőséget teremt arra, hogy most egy kis kiigazítást végezzünk a rendelet alkalmazásában. akár az export szempontjából, akár a maximális termékmennyiségek szempontjából is igaz ez. Azután fontos, és figyelembe kell még venni a kifizetések 90 napos határidejét 30 napra kellene leszorítani. Persze most még a vita korai fázisában vagyunk, és a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevő és más kollégák is állnak a vita elé, várják a módosítási javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege. Dann hat jetzt als Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szerettem volna elmondani, hogy egyetértek az elhangzottakkal, a cukor az Azori-szigetek, illetve a tejtermékek a Kanári-szigetek tekintetében egyaránt. Ami pedig Réunion szigetére való kiterjesztését illeti ennek a rendelkezésnek, értem, hogy milyen jó szándék húzódik a jelentéstevő gondolatai mögött, és ezért meg is köszönöm neki a munkát. De azért szeretnék több információt kapni azzal kapcsolatban, hogy miért fogalmazta meg ezt a kérést. Hiszen én találkoztam már Réunió szigetekbeli emberekkel, akik azt mondták, hogy volt egy járvány, ami miatt ezer marha elpusztult. Tejmarha. és ennek hatása volt arra, hogy be kellett hozni tejport bizonyos termékek előállításához. De azt hiszem, hogy ez az intézkedés valószínűleg csak hozzá tenne még ahhoz, hogy még átláthatatlanabbá válik a helyzet, és a francia kormány vagy a reunioni kormányzat kellene inkább ezt a helyzetet információkkal segítse, ugyanis a helyi termelés egyelőre nem fedi le a helyi igényeket, de azért nagyon óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, és az információkat elő, ki kellene kérni, mielőtt bármilyen lépést teszünk. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank für die Wortmeldung. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Tirolin. Bitte schön. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni. Nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő. Természetesen egyetértek vele azzal kapcsolatban, hogy a szubszidiaritás elvét java, erősíteni kellene. Egyetértek egyébként vele abban is, hogy szükséges a piacok kiigazítása és pontosan ezért szeretnék én is az eredeti szöveghez képest módosításokat javasolni. Hiszen a 19-es cikk 4-es pontját az eredeti rendeletben csak Madeirára vonatkozólag rendezi a helyzetet. Ez a Reunionra szeretnénk most ezt kiterjeszteni. A közösségi tejpor importját eh, engedélyezendő Reunion szigetének, és hogy aztán ebből eh, tejtermékeket állítson elő. Azt szeretném kérdezni, hogy más francia tengeren túli tartományokra, Guyanára, Guadalupe-ra és Martinikra is terjesszük ki ezt a rendeletet, a rendelet hatáját, és ezzel kapcsolatban módosítást is meg fogok fogalmazni. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank für diese Anregung. Ich hab... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Lenne most még valaki, aki hozzá kíván szólni? Kretze asszony. Köszönöm szépen. Gressz asszony. Vannak itt olyan fontos témák, amelyekre, ö, amelyekről beszélünk, a bor, a cukor és a tejtermékek. A cukorral kapcsolatban egyetértek, és nem szeretném a bortermelőket sem nehéz helyzetbe hozni. Ami pedig a éghajlatváltozáshoz való adaptációt illeti, valószínűleg ezeket az intézkedéseket figyelembe kellene venni ebből a szempontból is, és a desztilláció a szempontjából nem egészen értem, hogy a kanári szigetekén, kanári szigetekén miért támogatják, és ugyanakkor máshol Madeirán vagy az Azori szigeteken pedig nem támogatják a desztilálást. Tehát ez egy olyan kérdés, amely a borra vonatkozik. Ami pedig a cukrot illeti, itt most megint csak szeretnék néhány pontosítást kapni azzal kapcsolatban, hogy a cukornádat honnan fogják importálni, vajon a többi szigetről, vagy pedig erről mit gondol, vagy pedig az Ákácsi országokról. Tól. Tehát ezt szeretném megkérdezni, és nekem is nagyon sok kérdésem merült fel azzal kapcsolatban, hogy valóban annyira kevés lenne a termelő a, a tej, tej ágazatban, hogy az önellátás sem képesek biztosítani. Másrészt pedig, hogyha a tejpor import előtt megnyitjuk a piacokat, akkor mi történik majd a termelőkkel, és harmadsorban pedig nem kellene -e inkább a kis termelőket fejlesztési támogatással segítenénk, eh, ahelyett, hogy eh, megengedjük a tejpor beáramlását ebbe az országba vagy ebbe a régióba. És aztán lenne, eh, és tehát ezek a kérdések lehet, hogy mégse annyira technikai jellegűek, mint amennyire első látásra tűnnek. Elnök. Van még egy utolsó, legutolsó felszólalónk. Köszönöm szépen. elnök úr. Én is a mezőgazdaság iránt érdeklődöm, és azt hiszem, hogy ebben a jelentésben a vélemény készítője nagyon helyesen ítélte meg a az egyes régiók különböző helyzetéből adódó jellemzőket. Éppen ezért fontos az, hogy a mi szakbizottságunk jelentése különböző felszólalók véleményét is magába foglalja. Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak nagyon sürgős esetek, amelyekre a régiók vagy bizonyos országok hívták fel a figyelmünket az intézkedések bevezetésének időpontjával kapcsolatban. Tehát meg kell találni az egyensúlyi pontokat, hiszen mindig lesznek a belső piacon olyanok, akiknek tetszeni fognak ezek az intézkedések, de olyanok is, akiknek nem fognak tetszeni. Tehát ebből kiindulva fontos lenne, hogy a régiók valós helyzetéből induljunk ki, és azokból a kérésekből, amelyeket ők fogalmaztak meg. Ennyi, köszönöm szépen. Ja, das war Der letzte Redner aus dem Kollegenkreis. Es hat jetzt von Köszönöm szépen. És most pedig megadjuk a szót a bizottságnak, az Európai Bizottságnak. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a bizottságnak a javaslatokat, és a vitát is, ami a javaslatok bemutatását követte, követték. Ebben a javaslatban bizonyos módosítások tovább mutatnak, mint az eredeti javaslat hatásköre, tehát innentől kezdve ezeket nem tudjuk figyelembe venni. De az is igaz, hogy a mostani javaslat nagyon sürgős, hiszen a legtöbb intézkedés, amelyben, amely benne szerepel, a tagállamoktól érkezett ezekre vonatkozólag kérés, tehát gyakorlatilag az év elején még ezt röviden mm, rendezni kell. Másrésztről az Európai Bizottság ennek az egész rendeletnek egy újradolgozásán, egy recast javaslatán is dolgozik már, főként a végrehajtó intézkedések tekintetében, úgyhogy ebben a kontextusban figyelembe fogjuk venni mindazokat a javaslatokat, amelyeket ma is hallhattunk, és természetesen várunk még ezen túlmenően más javaslatokat is. Néhány felmerült kérdésre megpróbálok most válaszolni. A tejpor. La Reunion szigete kapott engedélyt tejbor behozatalára. Ezt egyébként már most is importálják Reunion szigetére és más francia tengeren túli tartományokba is. Úgyhogy ebben semmi új nincsen, ez már létezik. Igazából a kérdés csak olyan formában merül fel, hogy ezt legalizáljuk, ezt a helyzetet, mert a helyi lakosság számára fontos a tej ellátás biztosítása. Madeira és La Reunion földrajzi szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Ezek miatt a, emiatt a földrajzi helyzet miatt nagyon nehéz helyi szinten megtermelni a helyi igényeknek megfelelő mennyiséget. La Reunion körülbelül csak 20%-át tudja megtermelni annak, amire szükség van. Tehát ebből világosan látszik, hogy a helyi igényeket nem tudják kielégíteni, úgyhogy La Reunion gyakorlatilag rá van kényszerítve arra, hogy további mennyiségeket importáljon tejpor formájában. Ami Gaján, Guadalupe és Martinikra való kiterjesztését illeti, a bizottság nem gondolja azt, hogy ez ennek lenne értelme, mert Franciaország részéről érkezett a kérés, és csak a Reunion szigetére vonatkozott. Ami a Kanári-szigeteki tejtermékeket illeti, itt más a helyzet, ugyanis nem, nem szerepel a szerződés egyes mellékletében, úgyhogy speciális derogációkra van szükség az import tekintetében. Ez egy olcsó termék, és egyébként hagyományosan alkalmazzák a szegényebb lakosok a szigeteken. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy a derogációt ki kell rájuk terjeszteni. Spanyolország egyébként kérvényezte, hogy ez időben korlátozott legyen, úgyhogy a bizottság ezt el is fogadta. Spanyolország részéről érkező kérését engedélyezte. Ami a bort illeti, ezekre most nem tudok válaszolni, az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre nem tudok részletesen válaszolni, de feljegyeztem a kérdéseket. Az összes javaslatot figyelembe vesszük, megfontoljuk, megvizsgáljuk, és megpróbáljuk az új RICAST irányrendelet szempontjából figyelembe venni őket. Ezt a tanács és a bizottság, illetve a tanács és a parlament májusban vagy júniusban fogja megkapni. Elnök, köszönöm szépen, nem is marad már túl sok időnk, úgyhogy Texiera urat szeretném megkérni, hogy foglalja össze röviden az elhangzottakat. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, muito rapidamente e de forma muito sucinta. Eh, csak nagyon röviden. Figyelembe vettem az összes elhangzott kommentárt. Meg is köszönöm egyébként azokat a kommentárokat, és csak egy dolgot mondanék el. Orao úr a Reunion szigetekbe be, ö, hozott tejpor szempontjából szeretnék egy néhány dolgot elmagyarázni. Madeirán már ez a most is a valóság. Madeira szigetén sem elégendő a helyi öm, tejtermelés a helyi igények lefedésére, tehát importra van szükség. Egyetértek azzal is, hogy a többi javaslatot figyelembe vegyük, természetesen várom a további információkat a kollégáktól, és majd amit lehet, azt integráljuk az anyagba. Köszönöm szépen válaszát. Nem szeretném mondani önöknek, hogy a módosítók beadási határideje második, február másodika, és február 22-én fogunk szavazni róla. Utolsó napi rendi pontunk új fejlemények a közbeszerzésekben címet viseli. És már is megadom a szót Udrich Vlasáknak. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a közbeszerzés szerintem a legfontosabb és a legkomplikáltabb téma az Európai Parlament illetve a többi intézmény számára, legalábbis pillanatnyilag. Nagyon fontos, mert az össz európai GDP 16%-át érinti. Ez az az összeg, amit az állami szektor közbeszerzése költ. Utak javítására, autóbuszok vásárlására, kórházakra, vagy az irodák takarítására. A közbeszerzés témája szakbizottságunknak, mert európai alapok felhasználásáról van szó, illetve azért, mert a kedvezményezettek az önkormányzatok. Gyakorta a kedvezményezetteknek nehezen sikerül a közbeszerzési finanszírozást végrehajtani. Az Európai Bizottság és a számbevőszék tapasztalatai alapján a közbeszerzés az egyik legkockázatosabb végrehajtási tétele az EU projekteknek. A leggyakrabban előforduló hibák a közbeszerzés során azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyeket a különböző pályázatok során nem tartottak be, illetve különböző szabálytalanságokat. Gyakorta a probléma nem maga a jogi keret, hanem annak végrehajtása. A projektek vezetői, akik nagyon sok városban közalkalmazottak, a régiókban is, sajnálatos módon nem rendelkeznek megfelelő jogi ismeretekkel és tapasztalata, és gyakorta nem igazán értik, hogy hogyan működik a közbeszerzés. Anélkül, hogy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat ismernénk, nem tudunk előrelépni ezen a területen. Ezért hiszem, hogy jó dolog, ha a tagállamok támogatják a közbeszerzési szabályokkal vonatkozó továbbképzéseket a közalkalmazottak számára, és a már eleve komplikált folyamatot nem komplikálják tovább saját szabályaikkal. Gyakorta helyszinteken a probléma az átláthatóság hiánya és a bürokrácia. A közbeszerzési szerződések és az állami hatóságok közötti különbség gyakorta eltűnik. Az állami hatóságok gyakorta korlátozott módon tudnak állami szolgáltatásokat nyújtani. Aztán a PPP-kkel is gond van. Ott az önkormányzatok a szabályok jogi és purista értelmezésével küzdenek. Itt változtatnunk kell. Véleményem megfogalmazása során megfogalmaztam a Eurocities, az Európai ö, ö, Régiók ö, Tanácsa és más szervek javaslatainak ö, segítségével. Szeretném hangsúlyozni önöknek azokat a területeket, amelyeket felsoroltam javaslatomban. Az előadóval megvitattam mindezt a belső piaci ö, szakbizottságban, Haderie asszonynal, aki itt van közöttünk, és Szabin Fájerrel és Peter Simonnal, árnyékjelentés készítőimmel. Megállapodtunk abban, hogy gyakorlatilag a célokat illetően nincs köztünk különbség önkormányzati elvek, a régiók és hatóságok közötti együttműködést a közbeszerzése is alkalmazni kell. Az unió jogi kerete, amely a szabályokban megfogalmazódik, alapvetően elegendő. A problémát az jelenti azonban, hogy gyakorta pontatlan és túlságosan szigorú értelmezést kapnak az európai jogszabályok az egyes tagállamokban. A kiút tehát nem a teljes felülvizsgálata az európai jogszabályoknak, ez további bürokrációt szülne csak. Inkább a már létező jogszabályokat kell hatékonyabban felhasználni, illetve a bírósági ítéleteket. Remélem tovább lépünk majd kollégáimmal a dokumentum további alakításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vlazak úr. Négyen szeretnének hozzászólni. Kérem, legyenek rövidek, mert nem sok az időnk. Simon úr. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani Blasák úrnak a tervezetéért, mert igen, nyitott és együttműködő késznek bizonyult, hogy megoldást találjunk. Három megjegyzést szeretnék tenni. Először is az önkormányzatok közötti együttműködés. Az ötös bekezdésben azt mondja Vlacek úr, hogy a regionális és önkormányzatok közötti együttműködésről szeretnénk beszélni. Tettünk a vízszolgáltatással kapcsolatban is már lépéseket, a szennyvíz vonatkozásában is. 2007-ben született egy bírósági ítélet, de ha világosan akarunk fogalmazni, ezt bele kell vennünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az eset jogot a nemzeti gyakorlatba is beültessék, mégpedig kivétel nélkül. A negyedik bekezdéssel utalnék még, a PPP-k vonatkozásában A tartalom teljesen világos volt, amíg a német fordítást nem olvastuk. Talán minden fordítást át kellene nézni. Ugye itt a ppp ről van szó angolul, tehát Public-Private Partnership-ről, de például a német fordításban hiba van. teljesen más dologról van szó benne. És egészen más jelleget ad az egész gondolatnak. Úgyhogy talán egy már lektorált szöveget kellene használnunk. Na most, ami a tartalmat illeti, azt szeretném mondani, hogy véleményünk szerint a pipipik használata nem föltétlenül egyszerűsíti a helyzetet nemzeti szinten, mert ami a hatályt illeti, inkább bizonytalanságot szül. Egy dologra hívnám fel a figyelmet. A régi esetekre, a régi PPP-kre, még a bírósági ítélet előtti időkből, mondjuk 2005-ből, A régi PPP-k tehát megint csak ö, jogi biztos környezetet kellene, hogy élvezzenek. A tervezet hatodik bekezdése itt véleményünk szerint nincs szükség európai szintű törvényekre. Az Európai Bíróság több ítéletet is hozott ebben a témában, Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az alapelvek rendelkezésre állnak az állami szervek létére, részére, és ez elegendő. Elnök, köszönöm. Tudom, hogy a szakbizottság a szubszidiaritást nagyon komolyan veszi, úgyhogy Matula úré a szó. Mulțumesc. Apreciez uh, în mod deosebit. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem azt a javaslatot, amiről ma folyik a vita. Mert tényleg hiszem, hogy a kelet-európai országokban ebből a szempontból volt jó sok problémánk. Ezért nagyra értékelem a közbeszerzési szabályok egységesítését és a jogi keret egyszerűsítését. Ez mindenképpen arra vezetne, hogy csökkennének a kockázatok, és nőne a hatékonyság a strukturális alapok felhasználása terén. Miért mondom mindezt? Hát azért, mert az egységes keret hiánya a nemzeti jogszabályokba való átültetés terén problémát jelentett. Néha maguk a tagállamok bonyolították a helyzetet. Engedjenek meg egy példát. Románia az Európai Uniós csatlakozás előtt, és még a mai napig is birkózik a pályázati rendszer időszakaival. Mert Időnként ezek rendkívül hosszúra nyúlnak, évekbe telik, mire az alapokhoz hozzá lehet férni. Ez pedig óriási probléma, mert ez azt jelenti számunkra gyakorlatilag, hogy nem bírjuk felhasználni az alapokat. Ezért a szándék az kellene, hogy legyen, hogy európai szinten egyszerűsítsük a szabályokat. Köszönöm szépen, Matula úr, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen. Szeretnék Vlasek úrnak köszönetet mondani a tervezetért. Megint csak nagyon jó volt az együttműködés, és szerintem van egy csomó dolog, ami nagyon fontos, ezt egyértelművé kell tenni. A jogi keret például a közbeszerzés terén egyértelmű, 2004-ben került ö, felülvizsgálatra, számos Európai Bírósági ítélet áll rendelkezésre, ahol nem volt világos valami, most már világos, szabályozásra került. A pályáztatás során az átvételre is szükség van. Az egyes pont értelmében több továbbképzésre, információszolgáltatásra van szüksége megfelelő szinteken, legyenek azok helyi vagy nemzeti szintek. Ez nagyon fontos, ez tagállami feladatkör, hiszen a tagállamok felelősek az európai jogszabályok nemzeti szintű átvételére. Nagyon sok országban volt ez korábban probléma a pályáztatás során, ugyanis a strukturális alapokkal gond volt. A cél azt hiszem az, hogy új jogszabályok szülessenek, de nem ez kellene, hogy legyen, mert ami már létezik, az eléggé egyértelmű. Úgyhogy inkább az átvételről van itt szó, illetve struktúrákról. Nagyon örülök, hogy a helyi, regionális és önkormányzatok világos helyzetbe kerültek Lisszabon ö, értelmében, a szubszidiaritás szempontjából, a különböző feladatkörök ellátását tekintve, a pályázati rendszer síkján ezt megint csak a helyi ö, nemzeti szinteken kell eldönteni. In Kommunen und den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eben äh, im äh, Rahmen des Subsidiarität. Nagyon fontos tehát, hogy a helyi és regionális szerveknek bizonyos szabad keze legyen a szubszidiaritás segítségével. Danke, Frau Kollegin Verheyen. Das Wort hat dann... Köszönöm szépen. Most megadom a szót Gudmanis képviselőnek. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni ezt a profi munkát. Teljes mértékben egyetértek azzal a ponttal, hogy a tagállamok, illetve a helyi önkormányzatokat támogassuk az új projektet Urbának hívják, úgyhogy ez is alátámasztja mindezt. És az Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználásának alprogramja. Hát látjuk azt, hogy sajnos itt a nemzeti szintű programokhoz képest a felhasználás nem olyan jó, úgyhogy a városi programokat kell erősíteni, ugyanis ezek nem olyan jól működnek, mint a többi. Nagyon sokszor pont a nemzeti szintű ügynökségektől a helyi önkormányzatokhoz kellene az irányítás lehetőségét átadni. Az új tagállamok esetében nagyon sok személyes tapasztalatom is van, a PPP jellegű projektek reális, realisztikusan egyáltalán nem működnek. Tehát papíron ez nagyon szép, de a valóságban ez egyszerűen nem működik. Lehet, hogy azért, mert hiányoznak az ismeretek, vagy a bizalom, a bizalmi tőke. Egész egyszerűen nincsen a helyi közösségek, a kormány és a vállalkozói szféra között olyan összetartó erő, amelyre szükség lenne. Nem tudom, itt most ez egy új megközelítés, újfajta jogszabály, és azt hiszem, hogy az ilyen ilyenfajta mm, tevékenységeknek mindenképpen kellene lendületet adni, amilyen a PPP rendszer. Elnök. Még egy utolsó felszólaló, és aztán visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy itt volt egy nézeteltérés, vagy félreértés. Urban program 2006-ban véget ért. Most most a városokhoz kapcsolódó programunk van, de külön városi programunk nincsen, ez 2006-ban véget ért, kifutott ez a program. A másik gondolat, hogy a számbevőszék jelentésének értelmében az egyik legnagyobb hiba lehetőség, pontosan a közbeszerzés okozza, és nem helyi szinten, hanem minden szinten. A regionális és helyi önkormányzati szinten is. De nem csak ott. Tehát igazából a kérdés úgy merül fel, hogyha minden, hogy minden világos-e. És hogyha igen, akkor honnan származnak a problémák, a hiba lehetőségek, hogyha mégis olyan nagyon sok hibánk van mindig a közbeszerzési eljárásokban. Igen, akkor most lenne még egy kérdés de lehet, hogy ez igazából most vissza is adom a szót a képviselőasszonynak. Igen, tevő vagyok, és a Belső Piaci Szakbizottságtól foglalkozom ezzel a kérdéssel. Nagyon jó javaslatokat hallhattunk az önök szakbizottságától, hiszen ezek fontosak a mi szakbizottsági munkánk szempontjából is. A közbeszerzési eljárásokat nagyon sok területen fel lehet használni. A közbeszerzés számomra a zöld képviselő számára nagyon jó eszköz a környezetvédelem garantálása érdekében is. Azonban nincsen elég koordináció, az utóbbi évek során pedig különösképpen hiányzott ez. Mit is jelentett az utóbbi években a közbeszerzés? Hát az interneten utána néztem egy kicsit, és eh, jó néhány eh, honlappal találkoztam, Úgyhogy azt hiszem, hogy arányosság kell, koordináció a bizottságon belül. Ez nagyon fontos. Tehát akkor a bizottság először is azzal kellene foglalkozzon, hogy a tagállamokat, illetve a régiókat, illetve az helyi önkormányzatokat a megvalósítás területén segíteni, akár kézikönyvekre gondolok, akár oktatásra, de nem szabad még nehezebbé tenni a helyzetet további kötelező érvényű jogi eszközökkel. Nem szabad megnehezíteni a közbeszerzési eljárás folyamatát. Úgyhogy hogyan is fogalmazzak, a bürokráciát kell kikerülni ezen a területen, hogy minél egyszerűbb legyen a helyzet, és átláthatóbb. Nem igazi irányelvekről beszélek, egész egyszerűen csak egyszerűsítésről, és nem csak magát az irányelvekkel egyszerűsíteni, hanem annak megvalósítását is. Köszönöm szépen a bizottság részéről, hozzá kíván -e szólni valaki. Köszönöm szépen, akkor a bizottság részéről a belső piaci főigazgatóságról jöttem. A parlament összes véleménye nagyon hatékony, haszn- nagyon érdekes számunkra, hiszen tudjuk, hogy milyen problémákról van itt szó. Rüle képviselő rámutatott erre a problémára, és mi magunk is ismerjük ezt a problémát. Meg fogjuk vizsgálni a szerdai meghallgatás eredményeit, és ezt figyelembe fogjuk, ven, figyelembe fogjuk venni. Mindenesetre azt már most meg tudom ígérni, hogy a bizottság azon dolgozik, hogy egyszerűbbé tegye az iránymutatásokat, és egy egységes internet oldalra ezeket föltegye. Tehát, hogy legyen valamiféle közbeszerzési kézikönyv az önkormányzatok számára, hogy jó néhány normát lehessen követni, és így sokkal könnyebb lenne mm, megtalálni a szükséges információkat az interneten. Tehát ennyit az internetes honlapról, és egyébként pedig elkötelezettek vagyunk az Európai Parlament véleményének figyelembe vételével. És végül Vlaszák képviselő kapja meg a szót. Hölgyeim és uraim! Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy együtt kell dolgoznunk, ugyanis fontos az, hogy minél hamarabb el lehessen fogadni ezeket a jogi eszközöket. Sikerült leegyszerűsíteni a normatívákat, a vonatkozó jogszabályokat, és talán ez az egyik legfontosabb eszköz az válság elleni harcban is. A társfinanszírozás területén a helyi önkormányzatok közbe lépnek, és amint a válság tovább gyűrűzik, lesznek más problémák is, nagyobb munkanélküliség és így tovább. Éppen ezért nekünk minél hamarabb kellene ezeket a jogi egyszerűsítéseket megvalósítanunk, hogy minél átláthatóbb legyen a közbeszerzési eljárás európai szinten. Nagyon érdekes volt az is, amit a spanyol miniszter elmondott a spanyol elnökség prioritásairól, és ebből úgy azt olvastam ki, hogy ezen a területen számára nagyon fontos a jog egyszerűsítése, és az, hogy a ellenőrzések természetést is világossá tegye. Ez is tehát egy fontos probléma. Köszönöm szépen, és majd várom az önök megjegyzéseit. Elnök. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát. Lezárjuk a mai ülésünket, és holnap találkozunk 9 órakor az ülés folytatásán. Tehát holnap reggel 9-kor folytatjuk a